Okay, let us start. Kezdjük el a munkát, elnézést kérek, hogy ma délelőtt nem tudtam itt lenni, és megköszönöm Helga Trüppelnek, hogy levezette az ülést. Tegnap Berlinben voltam, az Elizé szerződések 50 éves évfordulójának ünnepsége sorozatán, és minthogy a francia határhoz egészen közel lakom, Franciaországba is el kellett mennem ott is hosszú beszédet tartottam éppen a francia-német szerződés 50 éves évfordulója kapcsán, ezért csak most tudtam megérkezni. De hát jókor érkeztem, hiszen hallatlanul fontos vendégeink vannak, hiszen, mint tudják, a 2013 év, 13-as év első fél évében az ír soros elnökség fél évét éljük meg, nagyon sok problémát kell megoldani. Egyrészt itt az új oktatási program, itt az új kulturális program, aztán az Állampolgárok Európája program, és aztán hamarosan szembesülünk a Kultúra Fővárosa programmal is. Ez egy hatalmas csomag, amelyet mind az önök elnöksége alatt kell megoldani. Most megint németre válthatok. Nem hiszem, hogy angol anyanyelvők előtt mindenképpen égetnem kell magamat az angolommal. Nagy reményekkel tekintünk az ír soros elnökség munkája elé, a tekintetben, hogy az elmúlt hónapban itt a szakbizottságban végzett munka gyümölcsöt hoz, hiszen az Európai Bizottság javaslatait elmélyítettük, pontosítottuk, javítottuk, hiszen hogyha az önök soros elnöksége alatt nem sikerül a dossziékat lezárni, akkor komoly nehézségekbe ütközik majd, hogy 2014-ben a programok elinduljanak. Ezért tehát mélyen bízunk önökben, és tudjuk, hogy bizonyos területeken már egy úgynevezett partial general approach rendelkeznek. Van tehát egy elképzelésük, hogy hogyan kezeljék ezeket a dossziékat, de ez biztos, hogy kompromisszum alapját képezheti, ahogy egyébként mi is készek vagyunk a szavazás eredményéről tárgyalást megnyitni, persze úgy, hogy a programok felhasználó barát, barát jellegét ne változtassuk meg, illetve a tartalmat ne változtassuk meg annyira, hogy arculatát vesszük, vesz, veszítsék el. Idén először egy nagy sportprogrammal is foglalkozunk, és ezért örül, hogy örülök, hogy két miniszter itt van jelen, a harmadik miniszter családi jogból ki kell mentenem. Itt van a kulturális miniszter. Canon úr, ugye? Jól mondom, nem jól mondom? Ring és Denien miniszterek vannak itt, tehát Jimmy Dinien és Michael Ring. Először tehát a művészetért, hagyományért és az ír nyelvterületért felelős minisztert hallgatjuk meg, aztán Michael Ringet, aki sportért felelős államminiszter. Parancsoljon, Daniel úr, tessék. Um, I want to thank you, Mrs. Pack, and the Culture and Educational Committee. Köszönöm szépen, Pakkasszony, illetve köszönöm a Kulturális és Oktatási Bizottságnak, a lehetőséget, hogy Írország prioritásairól beszélhetek az elnökség során. Szeretném bemutatni Michael Rehn miniszter urat, illetve Tim Scully, a, illetve Nelly Rashiert a saját Dublin irodámból. Először is szeretném elmondani, hogy a művészetek mindig is szerves répszét képezték az ír életnek, és a Culture Connects program keretében, amely az elnökség kulturális programja, a kultúra sokszínűségét kívánjuk megerősíteni Írországban és Európában, illetve illusztrálni kívánjuk, hogy közös a kulturális tapasztalat. A program ezt azáltal kívánja megvalósítani, hogy ír művészeket foglalkoztat otthon Európában, és a művészeket meghívjuk Írországba azért, hogy kreatívan együttműködhessünk, és gazdagíthassuk az Európáról, illetve az Európai Unióról szóló gondolkodásunkat. 40 évvel az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után, amely 1973-ban történt meg. A kulturális sokszínűséget tiszteletben kívánjuk tartani, és megkívánjuk őrizni a kreatív voltát ennek az ágazatnak. Ezt kívánjuk megvalósítani a kulturális területen a következő években. A legfontosabb prioritásaink két jogalkotási javaslat. Az egyik a Kreatív Európa 2014-2020-as javaslat, illetve a másik Európa az állampolgárokért 2014-től 2020-ig. Erre összpontosítottak az elődeink a tanácsi elnökségek során Dánia, illetve Ciprus is. Tisztában vagyok azzal, hogy a tanács jelenleg vázolja, hogy milyen választ adhat az önök bizottsági javaslatára született jelentésre, mivel ezek a tárgyalások jelenleg is folynak, és a tanácsnak még nincs álláspontja, ezért itt korlátoznom kell a megjegyzéseimet. Azonban tisztában vagyok azzal is, hogy vannak jelentős kérdések, amelyekben megállapodásra kell jutnunk, Biztos vagyok abban, hogy ezekkel a kérdésekkel kielégítő formában foglalkozni tudunk majd a következő hónapokban. Részletes megállapodásra jutottunk a, Európa, a Kreatív Európa program kapcsán, és többek között ez érinti a garancia eszközt, amelynek kettős célja van. Egyrészt a kulturális és kreatív ágazatokhoz való pénzügyi finanszírozást egy milliárd euró keretében támogatni kívánja, illetve a banki és pénzügyi szolgáltatásokat kívánja támogatni a kockázat elemzésben ezekben az ágazatokban. Ezek rendkívül fontos célkitűzések, és hogyha megvalósulnak, akkor nagy hatást fejthetnek ki a kulturális és kreatív ágazatokra. Ugyanakkor azzal is tisztában vagyok, hogy megfelelő finanszírozásra van szükség a többéves pénzügyi keretben, ahhoz, hogy ezek a programok futni tudjanak. Önök itt ebben a szakbizottságban decemberben megszavaztak egy jelentést, és ebből jól látszik az, hogy a tanács és a bizottság osztja az aggályokat. Azt akarjuk, hogy ezek az új programok a kulturális és kreatív ágazat szükségleteit kielégítsék, ugyanígy a kisebb, a nagyobb szereplők igényeinek is eleget tegyenek, legyen az akár profittermelő, akár non-profit szereplő. Ugyanazok az elvek irányítanak tehát bennünket, ezek pedig a kultúra és a kreativitás fölkarolása, a kulturális és nyelvi sokszínűség biztosítása, az európai közvélemény bevonása, illetve kedvező körülmények megteremtése a kulturális és kreatív vállalkozások számára, annak érdekében, hogy munkahelyeket teremtsenek és versenyképesek maradjanak, mind Európában, mind a nemzetközi szintéren. Van némi eltérés a tanács álláspontja és a parlament álláspontja között, azonban bizonyára megtaláljuk majd a megoldásokat közösen. Ezek a megoldások oda vezethetnek, hogy a programunkat időben el tudjuk fogadni, és a kulturális ágazat, valamint a kreatív ágazat már 2014-től kezdve ennek előnyeit látja. Nagyon fontos, hogy a finanszírozás egyértelmű legyen már a programozási időszak elején, és remélhetőleg a következő Európai Tanácsi Ülésen erre sor is kerül a következő hónapban. Az ír elnökség úgy gondolja, hogy az állampolgárok Európája az egyik legfontosabb javaslat, ennek megvan az esélye arra, hogy Európa állampolgárait összefogja, és a célkitűzések nem is lehetnének relevánsabb. Enda Kenny miniszterelnök nem is olyan régen azt mondta, hogy véleménye szerint Európa keresztúthoz érkezett. Annak ellenére, hogy mintegy 229 milliós euró, millió eurós költségvetést terveztünk 7 évre, ez az egyetlen olyan program, amely a Európai Uniós szinten bekívánja vonni az állampolgárokat, illetve meg akarja erősíteni az emlékezést. Természetesen az ír elnökség tisztában van azzal, hogy vannak még technikai megállapodási hiányosságok, például Németországnak, az Egyesült Királyságnak, illetve a Cseh köztársaság parlamentjeinek döntéseket kell hoznia a program jóváhagyása előtt. Az ír elnökség üdvözli Takula úr jelentését, akivel ma találkoztam egyébként. Az ő jelentését fogadta el ez a bizottság novemberben. Tudom, hogy nehézségekbe ütközött a parlament a jogalap tekintetében. A takula jelentés arra mutat rá, hogy ami a tartalmi kérdéseket illeti, nincsenek jelentős eltérések a tanácsi javaslat, illetve a parlament hozzáállása között. Nagyon sok esetben a tanács és a parlament osztja az aggályokat, a problémákat. Nagyon remélem, hogy ezeket a különbségeket a két intézmény között a jogalap tekintetében meg tudjuk oldani, és nem fog hátráltatni ez bennünket abban, hogy a javaslat kapcsán tető alá hozuk a megállapodás, amely szimbolikus értéket képvisel. A további prioritások a következők az Európai Kultúra Főváros 2020-2033 javaslatot kívánjuk továbbfejleszteni, illetve a kultúra, mint puha hatalom a külkapcsolatok terén, ez egy másik terület, amely fogla- amelyel foglalkoztatni kívánunk. Több mint 25 éve született meg a kulturális főváros gondolat, azóta nagyon sok minden változott, és egy miniszterközi eseményből egy Európai Uniós fellépés lett, szakértői panel jött létre a kulturális fővárosok nyomon követésére, illetve fokozatosan kialakultak a kritériumok. A 2004-es bővülést követően különböző város, városok adnak otthont ennek az eseménynek. Azonban egy valami nem változott, ez pedig a mozgató rugó, ez pedig nem más, mint az, hogy a különböző kultúrák gazdagságát megpróbáljuk megőrizni, és innovatív kulturális programokat alakítsunk ki. A tanács összességében üdvözli a bizottsági javaslatot, amely a jelenlegi rendszer pozitív elemeire épül, és mind eközben a gyenge, gyengeségeket próbálja orvosolni. Ahogyan a ciprusi elnökség időközi jelentéséből is kitűnik, a tagállamok a következő területekre mutatnak rá, mint problémás területekre, az új kritérium bizonyos aspektusai, aztán a panel összetétele, a tagjelölt, illetve potenciális tagjelölt országok számára a program megnyitása, az Európai Kulturális Fővárosok megjelölése, kinevezése, illetve a Melina Mercury díj kifizetése. Vannak még más területek is, amelyek problémásak, Tudom, hogy a tanács jelenleg foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és megpróbálnak megállapodásra jutni a változtatásokat illetően. Azzal is tisztában vagyok, hogy Skúria úr a jelentéstevő, illetve az árnyék jelentéstevők most alakítják ki a jelentésüket itt a szakbizottságban. Az írelnökség együtt kíván működni az Európai Parlamenttel a következő hónapokban, és célunk az, hogy ezt a javaslatot időben el tudjuk fogadni. Ez különösen fontos Írország számára, hiszen a kulturális fővárosnak mi adunk otthont 2020-ban az új program első évében. Ami a kulturális nemzetközi kapcsolatokat illeti, és tudom, hogy ez is rendkívül fontos az önök bizottsága számára, illetve a biztos számára is, az ír elnökség úgy gondolja, hogy a kultúra rendkívül fontos puha diplomácia, puha hatalom az Európai Unió számára, illetve a tagállamok számára a külkapcsolatok, illetve a diplomácia terén. Európai Unió szinten azt mondhatjuk, hogy a kultúra elismert együttműködési ágazat mind a fejlődő, mind pedig a fejlett országok számára, az Európai Unió sokszínű kulturális és társadalmi entitás, és ennek keretében a kultúra segíthet abban, hogy az Európai Uniós értékeket terjesszük, megértsük, ugyanígy a politikai kérdések megértése terén is nagyon fontos szerepet nyújt. Az elmúlt esztendőkben stratégiai jövőkép kialakítására volt szükség az Európai Unió külkapcsolataiban, és ez egyre fontosabbá vált. Természetesen tudom, hogy kiváló jelentés készített kiváló jelentés készült 2011 márciusában ebben a témában. Az ére elnökség vitát kíván rendezni a kultúra, mint puha politikai eszköz az Európai Unió külkapcsolataiban, témájában olyan országokkal, mint Kína is. Szeretném elmondani, hogy nem is olyan régen Kínában jártam, és találkoztam a kulturális miniszterrel, akit nagyon is foglalkoztat az, hogy a kapcsolatait kibővítse az Európai Unióval, a biztosunk is nagyon értékes látogatást tett három héttel a saját látogatásom előtt, tehát az együttműködésre nagy esély van, pozitív reakciót kaptunk Kínából. A tanács és a bizottság fontolóra vette az érintett kérdéseket, az EU-Kína kulturális kapcsolatokkal kap, kapcsolatokra vonatkozó stratégia kialakítását, illetve megszületett az Európai, Európa-Kína interkulturális párbeszéd, és az elnökség alatt az általános évekről kívánunk szólni, és ez nagyon fontos terület lehet az európai fellépések számára. Ezen kívül egy általános konzultációt szeretnénk indítani a Connected TV program keretében. Itt nagyon fontosnak tartjuk, hogy Európa a kapcsolatokat, kapcsolatokat ápolni tudja a különböző okostelefonok, tablettek és egyéb eszközök segítségével. A hagyományos televízió műsorszórás, illetve a modern, a modern technológia felhasználása egyre fontosabbá vált az Egyesült Államokban, illetve az Európai Uniós államokban is. Az ír elnökség úgy gondolja, hogy ez rendkívül fontos, jelentős kulturális, társadalmi és gazdasági következményekkel Üdvözöljük a szakbizottság érdeklődését ezen a területen, különösen Kameraverc asszony kezdeményezését, mely szerint a Connective TV kihívásait és lehetőségeit eh, tárgyalja. Várjuk az Európai Parlamenttel és a bizottsággal való együttműködést ebben a témában, és tudom, hogy Pat Rabiti miniszter kollégám is nagy figyelmet szán majd ennek a kérdésnek. Zárásképpen szeretnék ismét köszönetet mondani Pák asszony önnek, hogy lehetőséget adott arra, hogy a prioritásainkat vázoljuk, Várjuk a tanácssal való együttműködést, illetve az önök szakbizottságával és a bizottsággal való együttműködést az elnökség során. Remélem, hogy időben megállapodást sikerül tető alá hozni a fontos jogalkotási javaslatok terén. Azt javaslom mindannyiuknak, hogy nézzék meg ezt a kis könyvecskét, amely a prioritásunkat, illetve a programjainkat tartalmazza, valamint az ír művészek fellépéseiről is katalógust ad. Szeretném ezt a tapasztalatot megosztani önökkel, illetve elmondanám azt is, a kultúra mennyire fontos mindenki számára, önök számára is, számunkra is. Tudom, hogy az önök szakbizottságával biztos kezekben vagyunk. Szóval, hát Herr Minister, ich wollte nur anmerken, Miniszter úr, mielőtt betekintünk a programba, még körül kell néznünk a tisztelt ház épületében, ahol gyönyörű képeket látok, egyértelmű ír származással. Ugye ez szokott történni, amikor a soros elnökség vált, akkor a kiállítások is változnak. Azt hiszem, hogy az elkövetkező hat hónapban nagyon sok ír műalkotást fogunk látni, és talán még ír előadásokat is láthatunk majd. Mielőtt megkezdjük a vitát, megadom Mikael Ringnek, a sportért felelős államminiszternek a szót. Tessék, parancsoljon! Thank you very much, Chairperson Pack. Good afternoon, distinguished members of the... Jó napot kívánok, kedves Pak asszony! Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma a kulturális és Oktatási Szakbizottságban, és a sport prioritásokról számolhatok be az elkövetkező hat hétben. Írország a trió elnökség első országa, mely Litvániával és Görögországgal folytatódik. Az ír elnökség üzenete a gazdasági stabilitás újra megteremtése az Unióban, a növekedés és a munkahelyek megteremtése. Írország sport ország, és amikor hetegyére leszünk soros elnökök, azt reméljük, hogy ezt a hagyományt ra építhetünk majd a sport területén is. Lehetőségem nyílott arra az elmúlt évben, hogy találkozzam önökkel, és sportkérdésekről tárgyaljunk, és nagyon nagy örömmel tekintek a mai megbeszélés elé, és úgy gondolom, hogy a parlament a sport területén fontosat tett le az asztalra például a Gozesz jelentéssel. Nagy gazdasági és szociális potenciálja van a sportnak, és a jelenlegi gazdasági klímában nagyon fontos, hogy elismerjük, hogy milyen fontos szerepet játszik a sport, mind nemzeti, mind európai szinten a gazdaság és a társadalom működésében. Hiszen a sport biztosítja az állampolgárok jól létét, és ugyanakkor a sport nézői és a sport játékosai és sportolók között is egy új kapcsolatot teremt világos előnyökkel jár. Éppen ezért meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy minél több ember vegye részt a sport tevékenységben, a sportoljon tehát. Tisztességes versenyben kell egymással állni a versenyzőknek, nem szabad engedni a csalást hiszen a sportolók gyakran modellek a fiatalok számára, és éppen ezért a sport integritását meg kell őrizni. Senki nem úgy válik sportolóvá, hogy csaljon, de mégis megtörténik, hogy csalnak a sportolók. Politikusokként, a politika kialakítóiként biztosítanunk kell, hogy a sport eredeti alapgondolatait megőrizzük, és hogy ezek ne vesszenek el. Egyre, nagyobb bizony, egyre több bizonyíték áll rendelkezésünkre arra, hogy a sport, a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás és a gazdasági növekedés egyik próbaköve és biztosítéka, és ilyen módon a sporttal az Európa 2020-as célok elérését is szolgálhatjuk. A sportpolitika, és ezt tudjuk jól, a tagállamok hatáskörébe tartozik, de ugyanakkor az új jogkörök lehetővé teszik, hogy az EU és a tagállamok szorosabban együttműködjenek és a híres hírhet best practice-eket, legjobb gyakorlatokat is megország egymással, és egy hangon szólalhassunk meg a nemzetközi szinten, például a dopping elleni harc területén. Ez egy olyan kérdés, amelyre én különösen koncentrálok, valamint a sport korrupció elleni harcra koncentrálok. Mit tehetünk um, annak érdekében, hogy a sport integritását megőrizzük jobban, többet, mint hogy a csalás ellen fellépjünk minden szinten? Egy sor sport prioritás szeretnénk helyzetbe hozni, és állítani az ír elnökség alatt. Többek között a negyedik EU munkaprogramot a sport területén a tagállamokkal együttműködve. Számítunk az önök együttműködésére, tisztelt képviselő hölgyek és urak, hiszen megfelelő sportpályákat is biztosítani kell is. Még egyszer mondom, meg kell őrizni a sport integritását. A parlament a kettős pályák fontosságáról beszélt a vezető sportolók számára, és ez a számunkra is nagyon fontos, hiszen a sportolók gyakran őrlődnek a sport pályafutásuk és az oktatásuk között, ahhoz képzésük között. Annak érdekében, hogy egy sportoló magas szintű teljesítményt hozzon, gyakran lemond az oktatásról, a szakképzésről. Ugyanakkor, hogyha valaki befejezte a sportpályafutását, nagyon nehezen találja meg néha, nem mindig, de néha helyét a civil életben. Segítenünk kell tehát abban, hogy ne kelljen dönteniük a sport és az oktatás, vagy a munka és a sport oktatás között. Az EU ezen a területen hozzáadott értéket já, biztosíthat a kettős pálya programok kialakításával hiszen így az Európa 2020-as program számos célját teljesíthetjük, és megőrizhetjük a sport rendszerében a magas teljesítményre képes tehetséges embereket. Nem morzsolódnak le. 2011 sor iránymutatást fogadtunk el a sportpályafutásokról, amelyekből politikai ajánlások jöttek létre a csúcs sport területén. Az írelnökség pedig egy sor tanácsi következtetést készít el a kettős vagy duális pályafutásokról, arról tehát, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a sport és az oktatás ügyét egy sportoló életében. Ez az áprilisi tanács következtetései lesznek. De szóljunk most már a sport finanszírozás és a sport gazdaságosságának kérdéséről is, ezzel is foglalkozni fogunk elnökség alatt. A sport egy sor komoly tudományos tanulmány bizonyította be, hogy a sport milyen hozzáadott értékkel jár a gazdaságban. 173 milliárd eurót termel a sport Európában. 3,4 millió ember dolgozik a sportban, ez pedig 2,5 százaléka az összfoglalkoztatottnak az EU-ban. A nemzeti a gazdasági krízis ellenére is a sportfinanszírozást um, meg kell őrizni. Éppen ezért az ír elnökség sikra száll a sport fenntartható finanszírozása mellett, uh, és uh, a sportigazgatók és a sport uh, vezetők találkozóját tartjuk meg márciusban, majd pedig egy másik találkozót májusban Dublin városában. Fontos tehát a finanszírozás kérdésének tisztázása, az ír soros elnöksége igyekszik ezt a széleskörű és komplex ügyet feltárni úgy, hogy a következő soros elnökség tovább vihesse ezeket a dossziékat. Szólunk tehát a gazdasági kérdésekről, valamint a sportolók jövedelmének kérdését is igyekszünk feltárni. Igyekszünk a legjobb gyakorlatokat az egyes EU tagállamok között, vala nemzetközi szervezetek között megosztani, azért, hogy meglássuk, megértsük, hogyan dolgoznak más országokban, más szervezetekben. Igyekszünk a sport finanszírozásának hosszú távú fenntarthatóságát megteremteni a jelen nehéz, feszült gazdasági körülmények között. Hiszen a sport egyben gazdasági motor és foglalkoztató ágazat is, és ezt ki szeretnénk domborítani soros elnökségünk során. Mindez ugyanakkor a sport integritásától függ. A tisztességtelen magatartás veszélyezteti a sport működését, éppen ezért az ír elnökség egyik súlyponti kérdése ez a kérdés lesz minden nemzetközi fej, a, a bunda minden nemzetközi vetületét megvizsgáljuk, és igyekszünk egy olyan tanácsi következtetést elfogadni a tanácsban, amely lehetővé teszi egy európai egyezmény létrehozását, a bunda, tehát a a foci és más mérkőzések eh, eredményének elcsalása vagy módosítása ellen. Nagyon fontos tehát, hogy ezen a területen is eljárunk. A soros elnökségként ugyanakkor az ötödik nemzetközi sportminiszter konferenciára is felkészülünk, amelyre Berlinben kerül sor májusban. ahol a sport integritásával is egy külön szekció fog foglalkozni, ráadásul a dopping kérdésével is foglalkoznak majd, hiszen a dopping a fair play és a tisztesség és versengés elvét tiporja lábbal. Ráadásul a botrány, amely a doppinggal jár, elriasztja fiatalokat, és nem választják a sportpályafutást. Másrészt a dopping az egyéni és a közegészségügyet is veszélyezteti, és hosszan, hosszú távú veszélyeket rejt magában. Mindenkit meg kell büntetni, aki csal, de ugyanakkor fel kell világosítani a sportolókat a dopping veszélyeiről is. A VDA, a Világ Dopping Ügynökség 1998 óta küzd a sport dopping ellen. Az anti-dopping eh, mozgalom eh, harmonizált anti-dopping politikákat és rendeleteket fogad el. Az EU markánsan hallatja hangját a dopping elleni küzdeletben, de a célokat csak az egymással való koordinációval lehet elérni úgy, hogy világosan és koherensen lépünk föl, és a szabályokat is alkalmazzuk. Az EU tagállamok vada, tehát a Világdoping Ügynökség tanácsában való képviselete 2013-ban változik meg, Írország pedig a trió elnökséget eh, fogja az elkövetkező 18 hónapban a VADA -e fontos testületében képviselni, és tapasztalatunkat és eh, ideigi eh, világos tevékenységünket felhasználjuk az itteni munkában. A vadában, tehát a világ dopingügynökségben a, ráadásul a VADA alapító bordjában a következő hónapban találkozunk, és a, részt veszünk a nemzetközi normák kialakításában. Nagy kihívások előtt állunk a dopping elleni harc területén. Még mindig. Elnökségünk alatt minden fontos szereplővel együttműködünk annak érdekében, hogy megfelelő megoldásokat találjunk, melyek minden fél számára megnyugtatók. Az írelnökség egy fontos célja ezen felül az, hogy az Európai Parlamenttel megállapodásra jussunk az új integrált eh, oktatási, képzési, ifjúság és sport program tekintetében. Az Erasmus mindenkinekről eh, programról kollégám eh, fog beszélni még ma délután. A jelenlegi tanács ülés során sok ö, tagállam síkra szállt az egészségesebb sport tevékenység érdekében, és tudom, hogy a parlament ezt támogatta ezt a kezdeményezést. Ez egy olyan kezdeményezés, amelyet mindenki üdvözöl, és amely igyekszik bevonni a sport tevékenységbe, sportolásra serkenteni ezeket az embereket, akik már nem sportolnak alacsony költségű, könnyen hozzáférhető és mindenki számára vonzó sportolásra gondolunk. 2000 13-at, mint tudják, az Európai Állampolgár évének éve. Éppen ezért a szociális kohézió kérdésére koncentrálni fogunk különösen a fiatalok körében. Reméljük, hogy az ír soros elnökség alatt eh, szárba, szökken és virágba borul az európai sport mezeje, és örömmel tekintek az önökkel való együttműködés elébe. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, miniszter úr! Most beszélhetünk mindkét előadásról, és remélem, hogy hozzájárulnak a hozzá, saját gondolataikkal is. Kérem, emli, emeljék fel a kezüket, hogyha ezt szeretnék tenni. Köszönjük mindkét miniszternek az előadását, amely nagyon világos volt. Két kérdésem van Ring úrhoz. Az egyik a bunda kérdése tehát a sportmérkőzések befolyásolása. Mi már foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, tulajdonképpen az utóbbi hónapokban egészen sokat foglalkoztunk vele, hiszen mindannyiunk számára világos, hogy itt egy nagyon súlyos problémával állunk szemben. Karácsony előtt tartottunk egy meghallgatást, ahova szakembereket is meghívtuk, az pontosan azért, hogy lássuk, hogy mi is forog kockán. Mivel ilyen szenvedélyesen beszélt a doping elleni harcról, a kérdésem az, hogy a bundázással és a, sportban lévő korrupcióval szemben is így áll. Ugyanis ez is nagyon nagy probléma, és hogyha valóban ezt elítéli, akkor a kérdésem az, hogy hogy tud a parlament gyakorlati megoldásokat kínálni. Tudom, hogy van ez az európai megállapodás a tanács részéről, de gyakorlati szempontból talán elmondhatná, hogy vannak a terveik, és tehát, hogy mit szeretnének tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr, miniszter urak az előadásokat. Úgy gondolom, hogy miniszter úr Dénien miniszter úr, nagyon nagy örömmel hallottuk, hogy síkra száll a Polgárok Európája program érdekében, és itt függetlenül a jogalap kapcsán fellángolt vitától hajlandó arra, hogy a parlament javaslatait kövesse. Ezt üdvözöljük. Úgy gondolom, hogy ha nem sikerül egy jó közös programot kialakítanunk, akkor ez mindenkit károsít, és hogyha viszont egy jó programot találunk, akkor nem kell annyira izgassuk magunkat a jogalap kapcsáni vita kapcsán. Ring úr, egy miniszter úr, egy mondatot szeretnék mondani sportról. Mint tudják, a parlament zászlajára tűzte a kettős képzés ügyét és ez a FISAS önáltal jelen, említett FISAS jelentésnek is az egyik eh, sarokköve volt, mely jelentés azt mondja, hogy biztosítanunk kell, hogy a fiatal sportolók ne csak profi sportolók legyenek, hanem képezék is magukat, szakképzezzék magukat, vagy más képzésbe vegyenek részt. Nos, sajnos az Európai Parlamentben remek ötleteink vannak, de kevés jogalkotói jogkörünk van, éppen ezért külön üdvözlöm hogy itt, ezen a területen meg akarja ragadni a kezdeményezést. Persze tudjuk, hogy ezen a területen nagyon nehéz lesz a jogharmonizáció, hát még bármifajta kötelező jogszabály előírása. Kérdezem tehát, el tudja képzelni, hogy a tag, tanácsban arra sarkalja a tagállamok képviselőit, hogy önmagukat kötelezzék eh, önkéntesen, tehát kvázi közösségi jogalap nélkül arra, hogy mindent megtesznek a sportolók duális képzésének biztosítása érdekében. Vannak egyéb iránt csendben mondom best practice modellek, jó tapasztalatok, melyekből tanulni lehet, és azt gondolom, hogy eh, érdemes volna áttekinteni határokon, eh, és esetleg ez alapján még a nemzeti törvényeket is kialakítani, úgy gondolom tehát, hogy ez egy hatalmas előretett lépés volna, éppen ezért örülnék neki, hogyha e- válaszolna, hogy el tudja képzelni, hogy egy ilyen ön a tagá, ilyen megoldást elképzelhetőnek tart el, amikor a tagállamok magukat kötelezik valamire. Fontán a kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az ír minisztereknek, hogy ellátogattak hozzánk, és hogy részletesen foglalkoztak a soros elnökség prioritásaival. Tökéletesen egyetértek az előadókkal, a, és az előtte hozzászóló, az előttem hozzászólóval, a fiatal a sportolókkal kapcsolatban. Nyilvánvalóan nagyon jó, hogyha az emberek sportot űznek, de az is fontos, hogy legyen jó oktatási alapjuk, képzettségük. Igen, és a jogalkotás szempontjából is az európai szinten a feladat még nem tudom, hogy mekkora mértékű. Nyilvánvalóan eh, nagyon fontos, hogy harcoljunk a dopingolás ellen, hiszen ez tönkreteszi az embereknek a sportkarrierjét. Ezért az a kérdésem, hogy mit lehet tenni. Sajnos a bundázás az az államhatárokon is átlép, de még európai határokon is, Épp ezért nagyon örültem annak, hogy más, ezen emellett még más kérdésekkel is foglalkozott. Nyilvánvalóan a kulturális és a nyelvi sokféleség nagyon fontos, és pont ma délelőtt tartottunk egy előadást a nyelvi kisebbségekkel kapcsolatban. De itt is körülbelül annyi a hatalmunk, mint a sport bundázással kapcsolatban. Tehát nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, ugyanis e, hogyha nem foglalkozunk a, kisebb nyelvek kérdésével, akkor az európai kulturális önazonosságnak egy részét elveszítjük. Manapság az emberek egyre kevesebbet olvasnak. Tehát a kérdésem az, hogy ezzel kapcsolatban van-e valamelyen projektjük, hogy az olvasást a fiatalok körében e, ösztönözzék, például az új technológiái e, segítségével. Köszönöm szépen. Köszönöm azt a munkát is, amit a kollégáinknak adtak írországi kollégáimnak és barátaimnak. Elmondták, hogy az ír elnökségnek milyen tervei vannak, mi is tudjuk, hogy mit vártunk el tőlük. És itt nagyon sok kérdésről beszéltek. Azt hiszem, hogy nem csak a szavaik, hanem a tetteik már évek óta mutatják, hogy szenvedélyesen elkötelezték magukat a sport és a kultúra kérdései mellett, és felismerték ennek az értékeit, fontosságát. Dénihen eh, miniszter úr eh, jogosan eh, mutatott rá, hogy milyen fontos programokat kell kialakítani Európában, és ehhez szükséges a finanszírozás is. És bölcsen megegyezte azt is, hogy a munkahely teremtésről beszélünk, de itt a munkahelyek teremtésének nyilvánvalóan a kulturális előnyei is. A több éves téves pénzügyi keret, programban az Euro program létrehozása nagyon fontos, és nem szabad, hogy ezt feláldozzuk más programok finanszírozásával szemben. Tehát ezért gondoskodni kell arra, hogy ezt a programot megfelelően finanszírozzuk. Utána pedig Ring miniszter úr nagyon érdekes, számunkra fontos kérdéseket vetett föl, amiket mi sokszor emlegettünk itt. A Lisszaboni szerződés alapján most már van egy sportprogram, amelyet a következő több éves pénzügyi keretprogramból fognak fedezni. Régóta beszélünk a tömegsportoknak a jelentőségéről, és arról, hogy ezeket támogatni kell, és kiterjeszteni őket. Épp ezért azt kérdezem, hogy milyen intézkedéseket szeretnének tenni, hogy a megfelelő eh, finanszírozását biztosítsák a tömegsportnak, eh, eh, ahogy ezt a különböző jelentésekben és nyilatkozatokban is olvashattuk már. Jó, épp ezért várom az önökkel való együttműködést a következő hónapokban. Most pedig Koszta asszony kap Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a minisztereknek, hogy felvázolták itt az ír soros elnökség programjának a prioritásait. A kulturális miniszterrel, Dínehen miniszter úrral én már találkoztam korábban is, és látom most is, hogy a kultúra és a sport kérdése a prioritások között van a mostani programjukban is. A növekedésnek most más ösztönzőjét, az intelligens növekedés ösztönzőjét gondoljuk felhasználni. Azt hiszem, hogy Európában ezzel kapcsolatban az együttműködés jó a tanácssal, és jó megállapodás sikerül majd kötni amely figyelembe veszi azt a politikai kompromisszumot, amelyet a Kulturális Szakbizottságban kötöttünk a, azzal a jelentéssel kapcsolatban, amelyre a miniszter is utalt. Ez egy széles körű eszmecsere eredményeként született meg. Ugyanakkor azt szeretném elmondani, hogy amikor ezt a jelentést készítettük, akkor több fontos kérdést próbáltam elővenni, amely a miniszterek által, által aláírt májusi dokumentumban is szerepeltek. Tehát remélem, hogy ez jó alap lesz a megállapodásra. Három vonulatot szeretnék említeni. Az egyik hogy egy keretprogram felé ellépjünk, de a kulturális örökség és a nem profit alapú szervezetekkel jobban együttműködjünk. Tehát ez olyan keretprogram lenne, amely nem hagyja figyelmen kívül a média és kulturális vonulatokat sem. Az irányítást illetően nagyon fontos, hogy az éves program ellenőrzésében és a felhatalmazáson aló jogi aktusok területén nagyobb befolyásolása lehessen a kormánynak. Hiszen az előző 7 éves időszak alatt mint ahogy hallottuk már, eh, minden alkalommal, amikor a kultúráról volt szó, akkor eh, a más politikákkal szemben eh, a kultúra vesztett. Épp ezért szeretném az önök véleményét hallani, hogy hogyan tudnánk a jó megállapodás elésére egy új pénzügyi eszközre javaslatot tenni, azért, hogy az a korábbi eszköz helyébe lépjen. Ön egy milliárd euróról beszélt, na hát szeretném ezt én látni, hiszen szükség van megfelelő alapokra, hogy, hogy valóban a kultúrába ruházhassunk be. Nyilvánvalóan, mivel közösek a célok, ezért közösen kell értük dolgoznunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt miniszter urak. Abból indulok ki, abból szeretnék legalábbis kiindulni, hogy minnyáján, akik itt ülünk, tisztában vagyunk azzal, hogy a volt élethosszig való tanulás területén eh, indított eh, nagyon sikeres programok, például az Erasmus és a Comenius és a Grundvég programok, éppen a mi szakbizottságunk kezdeményezése Becker úr, mondja az elnök asszony, nem a programról beszélünk, hanem a sportról és a Creative Europe-ról és Citizenship-ről beszélünk. Jól van, hát akkor majd később, akkor viszlát, Becker úr, na viszlát. Skúria képviselő. Grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Először is szeretném megköszönni a minisztereknek, akik beszámoltak a terveikről, mint ahogy a kollégáim is, én is szeretném tudni, hogy a tárcájukon belül hajlandók-e növelni a költségvetést. Tehát azokat a forrásokat, amelyeket az Európai Unió hajlandó ezekre az ügyekre költeni. hogyha nehéz előteremteni a forrásokat, akkor önök szerint milyen e, eszközök állnak rendelkezésre arra, hogy elkezdjünk őket európai szinten felhasználni? Azért, hogy megvédhessük azokat a programokat, amelyekről itt szó volt. Talán lehetne gondolni a magán e, szponzorálásra is, tehát magán vállalkozások bevonására. Több jó ötletet hallottunk, és nyilvánvalóan a kulturális és a sport kínálatokon tudunk, próbálunk javítani különböző programok segítségével, de hogyha túlságosan koncentrálunk a gazdasági szempontokra, akkor lehet, hogy nem sikerül megoldani ezeket. Nos, tehát az, or, az ír soros elnökségen keresztül a tanácsra tekintünk, hogy javítson a gazdasági helyzeten, amely most nem kedvez a kultúrának és a sportnak. Talán elmondhatnák nekünk, hogy támogatják-e a sportot és a kultúrát a forrásokon keresztül is. Köszönöm szépen. Most pedig a miniszterek kapják meg a lehetőséget, hogy válaszoljanak. You want to start, you? Mister, tessék. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon jók voltak a kérdések. Lakegárd és, és kollégája részéről. Én valóban szenvedélyesen állok a, sportban való csalás és dopingolás kérdéseihez. Ugyanis nagyon fontos, hogy amikor az emberek versenyeznek egymással, akkor egyenlő esélyekkel versenyezzenek. Különösen a doping kérdését illetően az új sportolóknak nyújt, adott úgynevezett útlevél nagyon fontos, hogy ezt a csalást megakadélyozzuk. Nos, a bundázás területén együtt kell működnünk, és mindenkinek segítenie kell, ugyanis a bundázás az a sportban való részvételt károsítja. Épp ezért nagyon fontos, hogy mindenki együttműködjön, minden szervezet. És próbáljuk képezni, oktatni, tanítani a sportolókat. És a, ugyanis a fiataloknak nagy károkat ö, okoz, és már is láthatjuk, hogy milyen ö, káros következménye volt a csalásnak a por sportban. Én nekem ez lesz a feladatom az elkövetkezendő fél évben, hogy mindenkit összehozzak, akik ezzel kapcsolatban tenni tudnak valamit. Nagyon fontos ezen kívül a sport mellett a karriernek és az oktatásnak a kérdése. Van egy szakértői csoport, amely jövő héten Írországban összeül, és remélem, hogy tudok ezekkel a szakemberekkel beszélni azért, hogy a bevált gyakorlatokat megbeszéljük, és hogy mit lehet tenni ezen a területen. Tehát a jövő héten Dublinban beszélni fogok beszélni ezekről a kérdésről, és reméljük, hogy sikerül következtetéseket bemutatni a soros elnökség végére. Kelly Osz úr a tömegsportról beszélt, és a finanszírozásról, és a csalás és a doping elleni kérdésekről, de erről már beszéltem. A sportfinanszírozása nagyon fontos, ugyanis ezen belül nagyon fontos a tömegsportnak a támogatása, hiszen igazából arról van szó. A sportban gyakran elfegedjük, elfeledjük, elfeledkezünk ők, őrólók, tehát az önkéntesekről, mert hogyha nem lennének ők, akkor nem lenne sport Európában. De nagyon fontos, hogy megvédjük a tömegsportnak a finanszírozását Szeretném megköszönni a parlamentnek eh, a támogatását a sport héttel kapcsolatban, hiszen eh, ez azt jelentett, hogy az emberek tényleg részt vettek benne, és örömmel vettek részt, mert élvezetes volt, eh, hanem ez jó az egészség szempontjából is, és a fit testi állapot számára. Tehát amikor a kormányok 15 évre terveznek, akkor meg kell velük értetni, hogy nagyon fontos, hogyha ahelyett, hogy a kórházakat, az egészségügyet finanszíroznák, talán a tömegsportba kellene fektetni, mert akkor egészségesebbek lennének az emberek. És Kulde úr, a Skuria úr a magánpénzek bevonásáról beszélt a sportban a finanszírozást illetően nagyon fontos, hogy az első rendű fontosságú kérdés az, hogy próbáljunk finanszírozást szerezni a sport részére, de a legfontosabb az, hogy az emberek továbbra is részt vegyenek a sport kereteiben különösen a tömegsport szintjén, ugyanis nagyon fontos, hogy már fiatal korban elérjük az, az embereket. Nagyon szépen köszönöm. Dinien úr, köszönöm szépen. Szeretném megköszönni minisztertársamnak a válaszokat. Én csak Annyit szeretnék mondani a kolléganőnek, hogy a Kulturális Szexem, Szakbizottság november 26-án egy jelentés tervezetet állított össze a bizottság javaslataival kapcsolatban. Épp ezért ma erről itt nem tudok beszélni, de ahogy hallottam, nem nagy különbségek vannak az elképzeléseink között. Ahogy Pak asszony is mondta, biztos vagyok benne, hogy mindenki számára elfogadható megállapodást sikerül majd elérnünk. És nyilván szeretnék a soros elnökség időszaka alatt egy ilyen megállapodást tető alá hozni. A Lisszaboni szerződés is tulajdonképpen arról szól, hogy az Európai Unió közelebb kerüljön az állampolgárokhoz. Mi is ezért kampányoltunk, én magam is Sean Kellyvel együtt. Ő volt a kampánymenedzser, kampányigazgató az európai e, választások során, tehát ezért a parlament számára ő egy fontos szerep, de a kampányunkban is pontosan erről volt szó, hogy közelebb hozzuk a, a e, Európát az állampolgárokhoz, hiszen erről szólt az Európa, a, a Lisszaboni szerződés, és ezért nagyon fontos ez a program. Ma délelőtt is e, hallgattuk talán némelyikükkel együtt David Cameron-t, eh, ahol, abba, és a, abban a beszédben is arról volt szó, hogy Európát közelebb hozzuk az állampolgárokhoz. Épp ezért ez a program is nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy az állásfoglalást el lehessen érni ebben. A, a nyelvi prioritásokat illetően, eh, és a nyelvi sokszínűséget illetően Írországban a gel nyelv egy kisebbségi nyelv. De a hagyományos helyeken, az, az szigeteken, Írországban beszélték ezeket a nyelveket, és most ezeket, ezek az nyelvek újra élednek, és ez nagyon fontos, Eh, és láthatjuk, hogy eh, ír, az ír nyelv az eh, már hivatalos nyelve az Európai Uniónak. És az Egyesült Államokban és máshol a világon az emberek írül tanulnak, mert egy nagyon szép, dallamos nyelv. Tehát az ír nyelv Írországban nagyon pozitív időszakot él most meg, de ez egy 20 éves stratégiának az eredménye egy, magunk állítottuk össze ezt a stratégiát az elkövetkezendő húsz évre, és nagyon fontos ez a kérdés, ugyanis a, a nyelv meghatároz bennünket, mint egy csoportot, és épp ezért nagyon fontos, hogy ezt lehetővé tegyük az emberek számára. A a gél nyelv az egy tisztán európai eh, nyelv, eh, és ezért nagyon fontos, hogy megőrizzük és eh, tovább hagyjuk élni. Nagyon fontos, hogy magas szintű oktatást biztosítsunk, Írországban ez a helyzet, de mint mondtam, Kínában jártam nem olyan régen, és a kínai kulturális miniszterrel beszéltem, és megkérdezte, hogy miért olyan nagyszerűek az írek, és azt mondtam neki, hogy valószínűleg azért, mert az oktatási rendszerünk olyan kiváló, nagy hangsúlyt fektetünk az olvasásra, és ezt mindenütt ösztönzik, mind nemzeti, mind helyi szinten. Tehát nagyon fontos, hogy mind az oktatásban, mind az oktatáson kívül ezeket a programokat hangsúlyozzuk. Sean Kellynek válaszolva, a Creating Europe eh, program nagyon fontos. Ez eh, ugyanakkor a, eh, egy nagyon kis százaléka a teljes finanszírozásnak mégis jelentős. Ugyanis, hogyha Európa versenyképes akar lenni a világon, akkor kreatívnak kell lennie, és ez a program pont ezt segíti. És Tudom, hogy nagyon sok olyan szervezet van, nem csak Írországban, hanem Európában is, amelyek a mi döntésünkre várnak a jövőbeli finanszírozást illetően. Épp ezért nagyon fontos, hogy ezzel a programmal törődjünk, hiszen ez az audiovizuális szférában nagyon sok munkahelyet teremt, és nagyon sok koprodukció van a Európa különböző országaiban. És az emberek most előre tekintenek, és olyan programokra néznek, amelyeket 2014-ig finanszíroztak, de hogyha nem finanszírozzuk a későbbi terveket, akkor a te, az emberek tervei késlekedni fognak. Épp ezért nagyon fontos ez a program, nem tudom persze, hogy mekkora lesz a költségvetése, de remélem, hogy megmarad ez az 1,8 milliárd euró nyilvánvalóan mindannyiunk számára, akik a, a kultúra mellett kötelezték el magukat, azoknak tudomásul kell venni, hogy ez egy létező költségvetés, nyilvánvalóan most pénzügyi megszorítások vannak, annak, ahhoz képest ez egy elfogadható költségvetés. És a következő kérdésre azt válaszolnám, hogy a tanács és a parlament közötti és a bizottsággal való együttműködés az bátorító, és a több éves pénzügyi keretet illetően nagyon fontos, hogy meglegyen a megalapodás, és a költségvetés minél nagyobb szintű legyen, magasabb szintű legyen nagyon szépen köszönöm a támogatásukat, és eh, hogy ezt a programot is támogatták. Mint mondtam, a eh, eh, különbségek köztünk nem jelentősek, és van megállapodás az MFF-fel kapcsolatban. Remélem, hogy ki sikerül a végső megállapodást illetően is elérni ezt. Ez egy új megközelítés a pénzügyi valóság keretében, és nyilvánvalóan az összegek is fontosak, de a kreatív iparba való finanszírozást ösztönözhetjük a, a bankok területén is, mert ezeknek az iparoknak nagyon nehéz finanszírozást találni. Épp ezért a bankokat arra kell ösztönözni, hogy a kreatív iparákba ruházzanak, befektessenek be. Skurió úr talál, Szkuria úr, találkoztunk már a múltban, és beszéltünk erről a programról és egyetértek programról, és egyetértek önnel, hogy az ír soros elnökség a kultúrának a belső értékeit nyilván felismeri, és szeretnénk rámutatni a kultúra gazdasági szerepére is, de ne felejtsük el, hogy a, hogy a művészet és a kultúra a nemzetnek a szellemiségét továbbítja, és ez határoz meg bennünket. Európában örülhetünk annak, hogy a kultúrának ilyen nagy sokszínűségét láthatjuk, és hogyha ezeket a kultúrákat meg tudjuk tartani, és együtt tudjuk őket megőrizni, az számunkra nagyon fontos, ugyanakkor egy nagy kihívás. És egyetértek önnel, hogy a kultúrának milyen értékei vannak. Végül pedig szeretném megköszönni a képviselőknek a pozitív reagálásukat. És Pakkasszonynak is köszönöm, hogy ma délután engem és Ring miniszter urat fogadtak. Az önök reakciója bizalommal tölt meg engem, hogy együtt nagyon jó, sok mindent tudunk elérni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Még csupán annyit akartam befejezésképpen elmondani, hogy az állampolgársági program nagyon fontos, de éppen ezért nem értettem, sőt senki nem értette, hogy a fontos programokba miért nem vontak be a parlamentet a normális eljárás keretén belül. Igyekeztünk a programot felhasználó baráttá tenni, és minél hamarabb elindíthatóvá tenni, és hát mi nem vagyunk úgy jogi szakértők, hanem ezekre a szempontokra kell hogy figyeljünk, és a parlament demokratikus felhatalmazásának szellemében járunk el. Nem neveztük ezt bár együtt döntésnek, de igazából együtt döntésre gondoltunk, még ha erre nincs is jogkörünk. Tehát, hogyha elfogadják a módosítainkat, akkor azt hiszem, hogy egy olyan megállapodásra juthatunk, amely mindenki célját szolgálja, különösképpen az állampolgárékét. Persze nem kényszeríthetem én önöket erre. Másrészt, ami a sportot illeti. Nagy figyelemmel hallgattam az ön kijelentéseit, 96-os sportjelentésemben már kértem ezt, amit most elmondok. És hát nagyon fontos, hogy azt lássuk, hogy korlátozott lehetőségeink vannak. Mégpedig nagyon korlátozott lehetőségeink, éppen ezért nagyon örülnénk, hogyha ezen nemzetközi kérdésekre, mint a bunda vagy a doping ezen a területen el tudnának, meg tudnának ragadni egy kezdeményezést, amely segít a helyzetem. Ez egy nemzetközi ügy, nem egy EU-s ügy, éppen ezért a tanácsnak kell megragadni a kezdeményezést. Örömmel szólalunk mi meg minden sportkérdéssel kapcsolatban. Egy nagyon érdekes meghallgatást tartottunk nem olyan régen. De hát, hogyha önöket tényleg izgatja sportügye, akkor ragadják meg a kezdeményezést. Másrészt, Egyetértek a duális rendszerről mondottakkal, ez ugye nem a német duális képzés rendszer a szakképzés területén, hanem hanem biztosítja, hogy a sportolók ugyanakkor a sportpályafutásuk után ne a semmibe hújjanak, hanem legyen egy képzettségük is. Van tehát közös feladatunk, számíthatnak ránk, és Amennyiben eh, követik a mi felvetéseinket, akkor biztosak lehetnek benne, hogy mi pedig örömmel támogatjuk Önöket. Köszönjük szépen, és kérem a másik minisztert, hogy másik minisztereket, hogy jöjjenek ide előre. Elkezdhetjük a következő a miniszterek felszólalásának következő körével a munkát, most pedig Frances Fitzgerald gyerekügyi és ifjúsági miniszter kap szót, valamint eh, az oktatási és szakképzésért felelős miniszter, aki Rarai Quint eh, fogja helyettesíteni. Annyit szeretnék mondani, akik a kisebbségi nyelvekről beszéltek. Ne felejtsük el, hogy a gélik a, nem egy kisebbségi nyelv. Hát hogy is mondjam, hogy is mondjam, kisebbségi, kisebbségi. Tehát nem veszélyben lévő, ezt akartam csak mondani, nem veszélyben lévő kisebbségi nyelv. Ugye a Lecebürg is, is jó helyzetben van Lecebürgben, Luxemburgban, Márpedig mi olyan saját kezdeményezésű jelentésről gondolkozunk, mint amely a veszélyben lévő kisebbségi nyelvekkel foglalkozik, mint az elzászi vagy a breton. Ki kéri először a szót? Ön? Kenen úr. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, a beszédem elején eh, szeretném elmondani, hogy üdvözlöm, hogy az soros ír elnökségnek a prioritásait eh, felvázolhatom itt a Kulturális Bizottságban, az oktatás és a képzés, képzés területén. Amikor felkészültünk erre, Quinn miniszter úr, akit itt képviselek most, találkozott önökkel, és ezek a találkozók nagyon hasznosak voltak számunkra, és várjuk a további megbeszéléseket a soros írelnökség alatt. Bármelyik EU soros e, elnökség, ha sikerülős munkát akar védeni, végezni, és mindenki számára egyenlő előnyeket akar biztosítani, e, akkor e, a parlamenttel való kapcsolatnak nagyon fontosnak kell lenni, és számunkra is ilyen fontos. Európában nagyon sok emberek számára, ember számára Európában ez nagyon nehéz. A szüleim olyan generációs talált, tartoztak, akik azt szeret, jobb életet szerettek volna biztosítani a gyerekeiknek. Hát valóban jobb egy kicsit az élet, szeretünk, de nem tudjuk, hogy ugyanez lesz a mi gyerekeink esetében. Hiszen a gazdasági válság az azt jelenti, hogy a sok országban a szegénység növekszik, és a munkanélküliség a fiatalok körében katasztrofális arányokat ért el. Épp ezért a mi legfőbb célunk az, hogy a tanácsban Európában növekedést és munkahelyeket biztosítsunk azért, hogy gazdasági stabilitást érhessünk el. Az oktatásnak és a képzésnek nagyon fontos szerepe, a szerepe ebben, azért, hogy a jelenlegi munkanélküliségi válságot megoldjuk, megoldjuk Európában. A minőség és az igazságosság a méltányosság nagyon fontos az oktatás és a képzés területén, és a mi prioritásaink is ezt tükrözik. Az elnökség programjában és az események ütemtervében már láthatjuk ezeket, és elsősorban megpróbálunk a parlamenttel együtt megállapodásra jutni az oktatás, képzés, a fiatalság és a sport területen. És ezen kívül szeretnénk az, a bizottságnak a 2013-as éves növekedési áttekintés és az oktatás átgondolása programjában, a 2020-as, eh, EU 2020-as programban. Ezen kívül foglalkozni szeretnénk a, felsőoktatás eh, szociális dimenzióival, az eh, oktatás, a tanárképzéssel és a végzettségeket illetően. Nyilvánvalóan szeretnénk új megállapodásokat elérni az Európai parlamenttel az új oktatási, képzési, ifjúsági és sport területeken. Az EU oktatási miniszterek egy általános megközelítést állítottak össze a bizottsági javaslatával kapcsolatban, és többek között azt javasolták, hogy a fiatalságnak nagyobb láthatóságot biztosítsunk, épp ezért legyen egy külön fejezet, épp azért, hogy mindegyik szektornak legyen egy minimális finanszírozási szintje, és különösen a nemzeti ügynökségek területén a végrehajtást is ösztönözzük. November 27-én tavaly szavaztak ebben a szakbizottságban, és épp ezért ismerjük a parlamentnek a nézeteit. Épp ezért Pak asszonynal és a bizottság képviselőivel nem sokára megpróbálunk egy mandátumot szerezni erről a fontos kérdésről és javaslatról. Természetesen, mint sok dologban, különböző nézeteink vannak ennek, ezzel a javaslattal kapcsolatban. Ugyanakkor el kell mondani, hogy nagyon sok közös pont is van a parlament parlament és a tanács eh, nézetei között. És mivel szorosan együttműködünk, eh, hiszen az előző elnökségek is ezt élvezték a jelentéstevővel, épp ezért jogos elképzelni, hogy amikor ismerjük már a végső költségvetést, akkor elérjük a eh, megállapodást közöttünk. És hogyha ez megtörténik, akkor elkezdhetjük a, a készülődést a programnak az elindítására 2014. januárjában. Ez nyilvánvalóan egy jelentős lépést jelent, hiszen a jelenlegi élethosszig való tanulás, fiatalság mozgásban és más programoknak a sikerét tekintve a az oktatás, képzés és a fiatalság területén, különösen ilyen nehéz gazdasági időkben nagyon fontos, hogy ilyen fajta együttműködés legyen. A jelenlegi ifjúság körében lévő munkanélküliség száma 23 százalék. Ugyanakkor két millió munkahelyet nem tudnak betölteni. Épp ezért nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy évesek között 20%, 15 évesek 20%-a nem tud megfelelően írni, olvasni, és 25%-a pedig alacsony oktatási szinten jelentkezik a felnőttek között. Épp ezért radikálisan újra kell gondolkodni arról, hogy az oktatás és a képzési rendszerek hogy tudják ezeket a szakismereteket megadni az embereknek. Épp ezért, mint ahogy ön is tudják kollégák, az Európai Bizottság ezért egy átfogó új közleményt adott ki 2012. Eh, novemberében az oktatás újragondolásáról. És az éves növekedési áttekintés után a eh, bizottság eh, különböző oktatási és képzési rendszereket javasol. Az írsoros elnökség elsőként fog válaszolni erre a kezdeményezésre, és első lépést ként februári a EYCS tanácsülésen megpróbáljuk ezeket e, a következtetéseket egy tervezetbe foglalni. A 2013-as éves növekedési áttekintésben aztán e, üzeneteket küldünk ezzel kapcsolatban. Ezek a kihívások e, mind nagyon fontosak, épp ezért mindannyiunknak együtt kell működni a megfelelő megoldások elérésére. Az oktatásnak ebben különösen fontos a szerepe, azért, hogy fenntartható növekedést tudjunk elérni. Ezt pedig csak úgy tudjunk, hogyha magasan képzett és sokoldalú embereket láthatunk, akik az innovációra és a vállalkozásra nyitottnak állnak. A tavalyi éves növekedési áttekintésben és az ország specifikus ajánlásokban azt látjuk, hogy a 2013-as áttekintésben ezek a kérdések nagyon fontos szerepet játszanak az EU 2020 twenty as stratégiában, ahol a növekedés és a munkahelyek a fontosak. Eh, az oktatási és képzési rendszerek eh, a mozgatórugója a növekedésnek és a versenyképességnek, az innovációval és a kutatással és a fejlesztéssel együtt. Ezért nagyon fontos, hogy az emberi eh, tőkébe ruházzunk be, és ezért egy munkahelyeket teremtő fellendülést biztosítsunk. Nagyon fontosak a szakértelem, az oktatás és az élethosszig tartó tanulás, az, és elsősorban az ifjúsági, a fiatalok munkanélkülésének a kérdésének megoldására. Újra kell gondolni az oktatást, erre készítettük ezt a csomagot. Ugyanakkor azt hiszem elért az, elkezdett az idő arra, hogy elgondolkodjunk azon, hogy hogyan szervezzük meg az, egyet, az együttműködést európai szinten, és hogyan tudjuk legjobban felhasználni az együttműködés nyílt módszerét, azért, hogy a nemzeti szinten tett erőfeszítések kézzelfogható eredményekkel járnak mindenki számára. Épp ezért, és a következtetések szerves részeként mi egy olyan javaslatot tettünk, amely keretében szorosabbra fűzzük a kapcsolatot a stratégiai politika kulcs kitézései között az európai szemeszter során, és felhasználjuk az együttműködés nyíltott módszerét. Épp ezért ez a szakbizottság és a gazdasági politikai szakbizottság és a foglalkoztatási bizottság között is szorosabb együttműködésre van szükség. Ezen kívül a munkamódszereket is szeretnénk javítani, épp ezért a, megint csak felhasználjuk az együttműködésnek a nyitott módszerét. Ezen kívül a az oktatásnak a szociális dimenziórára is koncentrálunk, elsősorban a felsőoktatásban, és mivel egyre e, növekszik az igény a felsőoktatás e, irányában, ugyanakkor a források e, alacsonyak, épp ezért nagy különbségeket látunk. Tehát a adatok azt mutatják, hogy nagy a társadalmi-gazdasági elfogultság, és pedig azok, akiknek nagyobb a jövedelme, azoknak nagyobb az esélye arra, hogy befejezik a tanulmányaikat. Az Európai 2020-as stratégiában, amely a felsőoktatásnak a modernizációját, modernizációját tűzte ki, és azt, hogy a 30-40 éveseknek 40 százalékátnak kellene, hogy felsőoktatás vagy másfajta végzettséget érjenek el. Ezért az ír elnökség a májusi tanácsülésre javaslatokkal fog előállni, és pedig, hogy a nem hagyományos tanulók és a hátrányos háttérekből származó diákoknak a felzárkóztatása területén tegyünk valamit. Ezen kívül a minőségi eredmények rangsorolása és láthatóvá tétele területén egy konferenciát fogunk tartani, ugyanis a világ 15 ezer eh, egyeteme közül 4 ezer Európa, eh, a, a jós besorolást kapott egyetemek közül 4 ezer Európában van, és épp ezért eh, szükséges, hogy egy jobb egyensúlyt érjünk el. Épp ezért egy olyan projektet indultunk, amely egy többszörös rangsorolást hoz lehetővé. Az oktatók képzését illetően és van egy programunk, ugyanis az oktatók a legfontosabb meghatározója az iskolai eredményeknek, és épp ezért nagyon fontos, hogy biztosítsuk, hogy a jövő tanítóit, tanárait megfelelően kiválasztjuk, és megfelelően felkészítjük őket az előttük álló feladatra. És az oktatóknak, a tanároknak a képzése lényeges elem az, annak céljából, hogy magas szintű legyen az oktatás és ennek a megfelelő támogatása a tanárképző intézményeknek a támogatása nagyon fontos, hogyha innovatív válaszokat szeretnénk a kihívásokra adni a mai és a jövő oktatók számára. Épp ezért az írsoros elnökség a következtetések tervezetében eh, a májusi ülésre különböző javaslatokat tesz. Például azt illetően, hogy hogy lehet a teacher, eh, a, a tanárképzőknek a profilját eh, kialakítani és fejleszteni a tanárokat képző intézményeket és oktatókat és egy konferenciát szeretnénk tartani a tanárképzőknek a szerepéről Dublin, Dublinban, februárban. Végül pedig a képzettségeket illetően tartunk márciusban egy konferenciát az új integrált minősítési és minőségbiztosító hatóság segítségével. És ebben a ezen a konferenciában szok, szó lesz arról is, hogy hogy tudják az oktatásban a minőséget biztosítani. És végül pedig szeretném megköszönni Pak asszonyt és a Kulturális Bizottságnak az együttműködéseket, és az ír, soros, eh, az ír kormány gyakorlati szempontból és konstruktívan fog együttműködni minden partnerünkkel azért, hogy a kihívásoknak megfelelhessünk, és eh, azokat az alkalmakat eh, kihasználhassunk, amely amelyek a soros elnökség számára lehetőséget biztosít ahhoz, arra, hogy hosszan tartó eredményeket érhessünk el minden állampolgár számára. Hogyha szeretnének részt venni a konferenciákon, akkor biztosítani tudjuk önöket a híres vendéglátás, vendégszeretetről. Minister for Children and Youth Affairs. Most pedig Fitzgerald miniszter kap szót parancsoljon. Cumá leis an gceiste parlamenta seo, as a le inniu is mór an an airnúir don féin agus don rin leanaí agus gnóthaí óige. Madam Chair, I welcome the opportunity. Üdvözlöm azt a lehetőséget, hogy találkozhatom a szakbizottsággal a mai délutánon. Miről is van szó? Célunk az, hogy a 27 tagállamban a 95 millió ifjú, fiatal ne váljon egy elveszett generációvá. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. A globális gazdasági kihívás óriási, és azt kell mondanunk, hogy ebben az időszakban a rezignáció az ellenségünk. A rezignáció, illetve a halogatás az ellenségeink. Az első elfogadhatatlan, a második pedig lehetetlen. Elfogadhatatlan az, hogy rezignáltak legyünk, és ne foglalkozunk a gazdasági ö, problémákkal, illetve lehetetlen az, hogy a fejlesztést a potenciált, illetve egy generáció reményeit halogassuk. Az ifjúsági munka tehát rendkívül fontos, kulcsfontosságú az ír elnökség, illetve az Európai Tanács ifjúsági tanács számára. Az ifjúsági munka oktatási, nevelési tevékenységeket, programokat biztosít a fiatalok számára a személyes és szociális fejlődés céljából. Ennek formális és nem formális aspektusa is vannak, kiegészíti az akadémiai, illetve szakképzéseket, amelyekről a kollégáim beszéltek. A tanácsi állásfoglalás az ifjúsági munkáról 2010-es állásfoglalás ez, amely a belga elnökség alatt született, ez lefed nagyon sok tevékenységet a társadalmi, kulturális, oktatási és politikai területeken, amelyek, amely tevékenységek a fiatalokért és a fiatalokkal együtt jöttek létre a sport és a különböző szolgáltatások területén. Miről is van szó? Tehát Antárven kívül történik az ifjúsági munka, informális tanulási folyamatokról és önkéntes részvételről beszélünk. Egyértelmű, hogy az ifjúsági munkát a fiatalok igényeihez kell igazítani, illetve tükröznie kell a fiatalok életformáját, reményeit, követelményeit. Minden terület valóságához ragaszkodnunk kell, minden személy, illetve minden falu, igényeihez. Nagyon fontos, hogy segítsük a fiatalokat a foglalkozásban, a munkahely megtalálásában, illetve abban, hogy a társadalom értékes tagjaivá váljanak. Egy ifjúsági jelentés született 2012-ben, illetve megszületett a 2009-es stratégia is, amely jól illusztrálja, hogy milyen ifjúsági munka folyik a tagállamokban. Azonban el kell mondani, hogy átfogóbb áttekintésre van szükség, tudnunk kell, hogy mi történik. Pontosan meg kell néznünk az ifjúsági munka mértékét, hatáját, hatását, és a bizottság jelenleg megpróbálja ezeket a hiányosságokat orvosolni, és egy átfogó tanulmányt készíteni. Ez nagyon fontos információ, szükségünk van erre, szükségünk van arra, hogy minden tagállam megadja ezeket az információkat, hiszen ez a területen, aktív területen történő segítséghez vezet támogatást kell nyújtanunk a fiataloknak, illetve az ifjúsági munkának, azonban nagyon nehéz átfogóan bemutatni ezt az értékelést, azért, mert nagyon különleges az, ahogy az ifjúsági munka regionális, illetve önkormányzati szinten szerveződik. Sokszor szponzori tevékenységek keretében történik ez, illetve az önkéntesek nagymértékben hozzájárulnak ehhez. Azonban egyértelmű, hogy a társadalom minden szintje elkötelezett az összes tagállamban, és olyan beruházásokat, befektetéseket kívánnak tenni, amely jól működik a fiatalok számára. Az ifjúsági munka tehát működik, de lehetne jobb, és ezt kellene föltárnunk. Ez az, amelyet a végkövetkeztetésben megkívánunk fogalmazni, és ebbe bekívánjuk venni, vonni a fiatalokat is. Policy developments a jelenlegi szakpolitikai fejlemények arra utalnak, hogy az ifjúsági munkának komoly potenciálja van, és nagyon releváns a fiatalok számára, azok számára, akik marginalizálódtak, nem vesznek részt az oktatásban, a képzésben, és nem, nincs is munkájuk. Ezek persze mind az Európa 2020-as célok, és um, ezek felismerik az ifjúsági munka potenciálját ezen fiatal emberek csoportjának igényeinek megszólításában. Tudom, hogy ismerik ezeket a programokat, és minnyáján tudjuk, hogy milyen nagy kihatása volt a krízis a fiatalokra Európában. A fiatal korúak munkanélkülisége nagyon súlyos, jelentősen nőtt a munkanélküliség, a 15-24 éves korosztályban 50%-kal nőtt. Ezen felül pedig a, azon fiatalok, akik nem vesznek részt sem az oktatásban, sem nem rendelkeznek munkával, is nő. Legalább 7,5 millió ember van, aki 10, 15 és 24 között a szociális eh, kizárás, eh, marginalizálódás és elszegényedés veszélyében. És ilyen módon eh, az Eurofunds legutóbbi kutatása azt mutatta, hogy hatalmas gazdasági veszteséggel, kb. 164 milliárd eurós veszteséggel rendelkezünk gazdasági és szociális veszteséggel épp azáltal, hogy ezek a fiatalok nem vesznek részt az oktatásban, szakképzésben, és nem integrálódnak a munkavilágába. És ez mér, mérhető, de sok olyan rész van, amit nem lehet megmérni ebből a kihívásból. Ennyibe kerül a társadalomnak az, hogy ezek a fiatalok nem vesznek részt semmelyik területen sem. Hiszen ha fiatalok munkanélküliek, akkor ez nagyon sokba kerül a társadalomnak, és így a kreativitás, az innováció, vállalkozó készség és az alkalmazkodó készsége elhal a fiatalok körében, már pedig ez egy megújuló és fenntartható gazdasági és szociális jólét alapja. Az ír elnökségi program éppen ezért tehát eh, a nagyon értékes ifjúsági munkaszolgálatok tapasztalatait szeretné felhasználni, és eh, így akarjuk megújítani Európát gazdaságilag és szociálisan. Ezért elnök asszony a trió elnökségben Litvániával és Görögországgal már most is egyébként eh, a szociális inklúzióról nagyon fontos eh, tárgyalásokat folytattunk, tehát az írelnökség, a trió elnökség első tagjaként igyekszik a fiatalok, az ifjúsági munka és az ifjúsági tevékenységek eh, lehetőségeit kiaknázni, az Európa 2020-as stratégia céljai teljesítés érdekében. Igyekezzünk megfogalmazni, mit jelent a minőségi ifjúsági munka a szociális inklúzió területén, és folytatni akarjuk a fiatalok és a politikusok közötti dialógus ciklusát. Ez mind a parlament, mind a tanács, mind a, a bizottság számára nagyon fontos, hogy a fiatalokkal is együttműködünk. Persze szorosan együttműködünk, az Erasmus mindenkinek program keretén belül az oktatási miniszter kollégámmal is. Igyekszünk maximálni az ifjúsági politikák um, hatását, és így hozzájárulni az Európa 2020-as stratégia eléréséhez. Nagyon fontos, hogy az ifjúsági, az oktatási, a képzési és a foglalkoztatási politikákat a fiatalok érdekében egységesítsük. Az Európa 2020 egy szociális Európáról szól, és az európai ifjúsági politika mindezekkel a szempontokkal foglalkozik. Mint mondtam, az ifjúsági munkában az iskolán kívül nem hagyományos környezetben tanulnak a fiatalok, a fiatalokkal dolgoznak itt, de a saját tempójukban tanulhatnak a fiatalok. És ez ebben rejlik az ifjúsági munka nagy lehetősége. Ez nem csak kiegészíti a hagyományos oktatást és szakképzést, hanem értéket ad ezeknek a, a megközelítéseknek, mégpedig felmérhetetlen értéket. Hogyha az ifjúsági politikát más szakpolitikai területekkel koordináljuk, akkor ez hatalmas kihatással lesz a fiatalok jólétére, foglalkoztathatóságára, társadalmi esélyeire. Különösen azokat szólíthatjuk meg az ifjúsági munkával, akiket más programokkal nem lehet megszólítani. Az ifjúsági munkaprogram foglalkozik majd ezzel, majd aztán a tanács, az ifjúsági tanács májusban, és a tanács következtédeit pedig az EU ifjúsági konferencia is megtárgyalja, amelyet Dublinban tartunk. Az EU ifjúsági konferencia pedig az EU egész területére kiterjedő strukturált párbeszéd csúcspontja lesz, hiszen itt a fiatalok szóhoz jutnak, hallathatják a hangjukat, és ez kritikai jelentőséggel bír az ő bevonásuk során, hiszen csak így szólíthatjuk meg a fiatalokat, így nyerhetjük meg őket a politika számára. Ezen felül egy szakértői kerekasztal találkozót is tartozunk júniusban Dublinban az ifjúsági munkanélküliségről. Kennan miniszter eh, már beszélt erről, és örömmel látjuk majd az önök szakbizottságát tagjait is ezen a konferencián. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy lehet, hogy nem lehet mérni a fiatalok eh, azt a hatást, hogy milyen súlyos károkat okoz a fiatalok nem bevonása a társadalomba, mérhetővé kell tenni az ifjúsági munka minőségét. Ha nem mérhet, tesszük mérhetővé ezt a területet, nem tudjuk javítani mint minőséget. Ez azt jelenti, hogy az ifjúsági szervezetek terv szerint dolgoznak, azt jelenti, hogy a responsív vagy választ adó programokat és tevékenységeket folytatunk, fontos, hogy a fiatalok érdekeit megszólítsuk és érdeklődését kiszolgáljuk, és ugyanakkor az eredményekre is fókuszálunk, és egyre inkább bizonyítékokat, tehát kutatásokkal bizonyítjuk, hogy mi hatékony az ifjúsági munkában. Nem csak össze-vissza ifjúsági munkálkodunk, de nem ám, hanem felmérjük, hogy mit lehet tenni. Éppen ezért sokkal jobban a kutatások segítségével sokkal jobban értjük, hogy hogyan segíthetjük a fiatalokat. Ezért tehát az ifjúsági munka releváns és igény alapú lesz, és időt ad a fiataloknak azért, hogy a legnagyobb hasznot húzzák ebből. Biztosítani akarjuk azt is, hogy akik részt vesznek ebben a munkában, azok a karrierjük, a munkájuk során használhassák ezt a tudást nagyon sokféleképpen szervezik meg az ifjúsági munkát a tagállamokban, és ez nagyon fontos ez a sokszínűsége, hiszen más-más tapasztalatokra épül ez a munka. Ahogy mondtam, egyre inkább beépítjük a minőségi normákat az ifjúsági munka területére, és természetesen az ír soros elnökség alatt is folytatjuk ezt a munkát. Ugyanakkor remélem, reményeim szerint sikerül majd az ifjúsági munka minőségéről több információt szerezni, erről normákat kiáll, kialakítani. Mint hogy az önök szakbizottsága a normák kialakítása iránt nagyon érdeklődik, ahogy az élethosszig való tanulás programjában tették, Éppen ezért tájékoztatom önöket, hogy az Use and the Move kártyát is be akarjuk bevezetni. Nothing about them, without them, semmit se róluk, az ő bevonásuk nélkül, ez vezérel bennünket, ez a mondat. Örömmel tekintünk azon találkozók elébe, ahol az ír soros elnökség alatt önökkel együttműködhetünk, a főigazgatók találkozójára kerül sor Dublinban, aztán meg egy szakpolitikai vitára, aztán szakértői kerekasztalra, majd a tanácsi következtetésekbe ö, torkolik mindez, és reméljük, hogy ez jelentős változást ér el ezen a területen, és igazán megváltoztatjuk az ifjúsági munkát, emeljük a minőségét, és pozitív kihatással lesz ez az európai fiatalok életére integrációjára. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy meghívtak bennünket, és örömmel dolgozom együtt önökkel az elkövetkező hat hónapban. Köszönöm hétem szépen most pedig megadom Becker úrnak a szót, aki már korábban is meg akarta ragadni a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! valójában, ahogyan Kennan úr is mondta, az élethosszig való tanulásra egyre jobban figyelnek, koncentrálnak, és én csupán a saját szakbizottságunk szempontjait akarom érvényesíteni, és el szeretném mondani, hogy egy nagyszerű terméket állítottunk elő, ez pedig a Yes Europe. Miről is van szó? A következő generáció jövőjéről. Márpedig ha biztosítjuk a jövő generáció jövőjét, akkor az ifjúsági munkanélküliség ellen is felléphetünk, és ha ezt európai programból biztosítjuk, akkor az Európa pártiságot is biztosíthatjuk. Az önök dolga viszont, tisztelt miniszterek, hogy biztosítsák, hogy itt ne takarékoskodjon a tanács, nem szabad itt takarékoskodni, és nem szabad, hiszen ez kártékony eredményekre jut majd. Másodszorban pedig Fitzgerald asszony öm, kijelentéseiért nagyon hálás vagyok, aki az ifjúsági munkával valóban egy nagyon fontos modellt állított elénk, és az ebben rejlő potenciált is ki akarja használni. Tudnunk kell, hogy ebben a korban, 14-15 éves korban létezik egy best practice modell egy másik irányba. Hiszen létezik a dualis szakképzés, amely egyes országokban kitűnő eredményeket mutat. Éppen ezért azt kérem önöktől, hogy ne feledkezzenek meg erről a benchmarkról, erről a mintáról, hiszen azok az intézmények, amelyek a duális képzésben részt vesznek, szívesen vesznek részt a, a párbeszédben. Nem is annyira pénzről van szó, hanem a sebességről és a hatékonyságról van szó, hiszen a duális képzési rendszerekre felállításához időre van szükség. Ezért tehát a elméletben meglévő, illetve a meglévő koncepciók végrehajtása időbe telik, éppen ezért ne késlekedjenek, hanem az elnökségük alatt forduljanak e kérdés felé is. Köszönöm szépen, Lokegárt kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük a minisztereknek is, hogy eljöttek ide, és ilyen világos előadásokat tartottak. Szeretnék Becker úrhoz csatlakozni a pénzeket illetően. Tudjuk, hogy ma még nem tudunk konkrét adatokkal szolgálni, hiszen most folynak a tárgyalások. Ugyanakkor Kennan úrtól azt kérdezem, hogy tudná-e jelezni, hogy a jelenlegi státusz marad eve, vagy pedig növekedni fog ez az összeg. A parlament támogatja a 70%-os növelést, növelést ebben a kiváló programban, tehát valamilyen fajta jelzés hasznos lenne. Köszönöm szépen, Trüppel asszony. Többé-kevésbé ugyanezt a kérdést szeretném hangsúlyozni, hiszen állandóan emlegetjük, hogy mennyire fontos az emberi tőkébe, a oktatásba és a képzésbe való beruházás azért, hogy a válságot megoldjuk, és új lehetőségeket biztosítsunk a gyerekeinknek és elsősorban a fiatalok munkanélküliségének a kérdését próbáljuk megoldani. Tudjuk, hogy ez az MFF-től függ. A tanácsban jelenleg az a tendencia, hogy a strukturális és a oktatási prioritások hagyományos módon lesznek kezelve. Ez azt jelenti, hogy az oktatási és a kutatási és a fiatalság költségvetése csökkenni fog. Tehát ezért az a kérdésem, hogy a soros elnökség hogyan látja ezt a kérdést, tehát az MFF-el való problémát a tanácsban. a asszony. Köszönöm szépen. Először is Quinn úrhoz célzom a kérdésemet. Meghallgattam a kérdéseket, és említette az oktatásnak a, az alkalmazkodását, tehát hogy az oktatást a, a foglalkoztatási lehetőségekhez igazítsuk. Nos, itt azt szeretném említeni, hogy nagyon hamar elavulnak az intézkedések, a képzések. Tehát nagyon fontos, hogy az olyan fajta képzés kerüljön elétérbe, amely lehetővé teszi a munkavállalóknak, hogy adaptálódjanak a körülményekhez. Hallottunk az egyetemi rangsorolásról is, tehát az egyetemek rangsorolásáról. Az Európa, ezt az új európai rangsorolási rendszert hogy fogják összeegyeztetni a világban uralkodó ilyen osztályozási rendszerbe, rangsorolási rendszerbe. Aztán talán nem igen értettem, amit mondott a, korai iskola elhagyással kapcsolatban, milyen megoldásokat akarnak erre találni. Franciaországban a fiatalok, akik e, e, egyetemi tanulmányokat végeznek magas szinten, azoknak a szülei is általában olyanok, akik egyetemi oktatásban, ilyen magas szintű egyetemi e, oktatásban részesültek. Tehát itt mit tesznek annak érdekében, hogy a más körülményekből származó dióka, diákoknak is lehetőségei legyenek az ilyenfajta oktatásban való részvételben. Itt nem csak az oktatás kérdése, hanem a kollégiumi szállások helyek kérdése is felmerül. És akár csak a kollégáim szeretném tudni, hogy mit tesznek a költségvetésért folyó harcban. Nagyon sok dologra gondoltak ugyanis a terveikben, akkor mindez csak szép szó marad, hogyha nincsen mellé rendelve összeg. Elsősorban a fiatalokkal kapcsolatos programokban. Fitzgerald asszonynak a gondolatait nagyon érdekesnek találom, és támogatom őket azt mondja, hogy 95 millió fiatal van, akik elveszett, az elveszett nemzetékeknek a tagjai, mert nem tudjuk őket integrálni. Hogyan látja a fiatalok autonómiájának a növelését? A biztos az beszélt egy garanciáról a fiatalok számára, de hát ez csak egy ajánlás, nem tudom, hogy a tagállamok ezt figyelembe veszik-e. Harcolni fognak-e önök azért, hogy ez a fiatalsági garancia az valóságban is megvalósításra kerüljön? mert különben, mint mondtam, elvész egy egész generáció nemzedék. említette a fiatalok és a döntéshozók közötti tárgyalásokat. Mi lesz ennek a programja, mikor lesznek ennek eredményei? Végül pedig a különböző szanképzettségeknek, képzesítéseknek való az elismeréséről is beszélt. A foglalkoztatás ügyi bizottságban beszéltek egy önkéntes csoportról, olyan fiatalokról, akik fizetség nélkül dolgoznának. Önök ezzel kapcsolatban milyen elképzelésekkel rendelkeznek? Há, megváltoztatjuk a világot. Különösen, hogyha a kolléganőt hallgatjuk. Nos, akkor a ír kollégánk. Üdvözlöm a kollégáimat, Fitzgerald asszonyt, aki az első gyermekügyi és ifjúsági miniszter Írországban, és sikeresen vezette a referendumot, a népszavazást az alkotmányal kapcsolatban. Én is erről az ifjúsági garancia programról szeretnék kérdezni, mit szeretne tenni az írsoros elnökség azt illetően, hogy ez sikeres legyen. Kennan úr nagyon örültem, hogy vele dolgozhattam együtt Keriben. Nem volt doppingolás, pedig mind a ketten sikeresek voltunk. Az élethosszig tartó tanulásról beszélt, és különösen az érdekelt, a, hogy a, a tanárképzésről mit mondott, tehát hogy a tanárokat képzik a karrierjük során. Már a konferencia döntött erről? Tehát milyen gyakori lenne ez a továbbképzést? Köszönöm szépen. Köszönöm. Sánchez Smith asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni önöknek, és megköszönni, hogy ilyen meggyőződéssel e, és ilyen energiával vetik magukat a soros elnökség munkájába. Nagyon fontos számunkra ez a 2013-as évnek nagy a jelentősége tetszettek a fiatalsággal való párbeszédről mondott szavaik, hiszen a fiatalok a jövőjük mozgató rugói. És valóban a beletörődésről beszéltek, a rezignációról, és mindannyiunk meggyőződése, hogy nagyon fontos az oktatás, a képzés, hiszen a 2020-as stratégia az egy intelligens növekedésről beszél. Itt az Erasmusra utalok, amelyről hosszasan vitatkoztunk, nyilvánvalóan az, az Erasmus alatt minden mobilitási és képzési programra gondolok, amelyek mind fontosak. A mindenki számára való hozzáférés az oktatásban az egyik legfontosabb célkitűzésünk ahhoz, hogy az emberek, a fiatalok munkahelyekhez juthassanak épp ezért fontos a felső oktatásokat közelíteni az iparhoz és a szükségletekhez hiszen nagyon fontos, hogy a fiatalok integrálódjanak a mai Európába. Nyilvánvalóan ben, mindannyiunk számára gondot okoz a költségvetés, ma tudom, hogy nem tudnak számokat adni, de ne felejtsük el, hogy vannak más európai alapok, amelyek segíthetnek Eh, az, eh, az oktatásban, a képzésben, ez az európai szociális alap, és nagyon fontos, hogy összehangoljuk a regionális alapokkal, amely a régiókban is hozzásegíthetnek a fejlődéshez. Nyilvánvalóan e, a fiatalsági e, garanciáról e, szóló állásfoglalásról is szólok, amelyről a múlt héten szavaztunk, és fontos, hogy ez ne csak egy egyszerű állásfoglalás maradjon, hanem a gyakorlatban is összönjük. Köszönöm, és akkor az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen ezt a bemutatót. Fitzgerald asszony, nagyon hálás vagyok azért, hogy a informális, az ifjúsági munka informális részéről és jelentőségéről is beszélt. Higgyel, hogy szívesen támogatja mi szakbizottságunk, hogy az új programban egy új ifjúsági fejezet is szerepeljen hiszen mi éppen azt mondtuk, hogy a tanulás informális része egy olyan fontos része, amelyet külön fejezetben szeretnénk megjeleníteni. Ugyanakkor úton újra hivatkoznak az EU 2020-as stratégiára, és ez persze nagyon fontos minnyájunk számára, Nagyon fontos tehát, hogy megoldásokat találjunk az itt megfogalmazódó kihívásokra. Néha ugyanakkor félelemmel tölt el ez, amikor ezt az ifjúsági programmal összehasonlítják, már az Európa 2020-as programot, hiszen olyan benyomásom támad, mintha rossz, hamis elvárásokat keltenénk. Kevés, program, kevés pénz van ebben a programban, éppen ezért szívünkhöz nagyon közel áll, álló ez a program, mert e kevés pénzzel is nagy hatást tudunk elérni. De téved, aki azt hiszi, hogy az ifjúsági munkanélküliség problémáját, vagy az ifjúsági oktatás problémáját ezzel az eszközzel meg lehetne oldani. Becker úr beszélt a duális szakképzésről, valóban. Ez segítség lehet, új programokra van szükség, fontos, hogy strukturális alapokból lehessen finanszírozni ezeket a projekteket, mert ezzel az szegényesen ellátott programmal ezt nem lehet megoldani. Még egyszer mondom, ezt a mi itt a szakbizottság hatája alá tartozó programmal bárhogy is kereszteljük át, nem tudjuk megoldani. Ez egy saját terület, Valóban itt a fiatalok mobilitásáról van szó, és arról van szó, hogy a fiatalokat állítsuk a figyelem homlok terében. Ne csak piaci tőkeként tekintsünk rájuk, hanem emberekként is előbb vigyük az ő esélyeiket, lehetőségeiket, és ezzel egy lendületet adjunk Európának is. Köszönöm szépen. Kenan úr, vagy Fitzgerald asszony, ki kéri előbb a szót? Ön parancsoljon, Alezi. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, állok asszony. Az erasmus kapcsolatos kérdésekre azt hiszem, hogy kollégám fog válaszolni, hiszen ez az ő szakterületem. De több képviselő utalt arra, hogy beszéltem ezen alapfontosságáról illetve a tanulási lehetőségekről. Talán először Kamerévert asszony által mondottakra térek vissza. Nem látok itt összehasonlíthatatlanságot, összeegyeztethetetlenséget, hiszen az informális tanulás fontos, de hát ezt, ezeket a célokat más-más forrásokból lehet finanszírozni. Nem csak az a cél a ifjúsági munkával, hogy a munkavilágába integráljuk a fiatalokat, hanem valóban az is, hogy informális tanulási lehetőséget kínáljunk nekik, és a fiatalok számára oly fontos sok kérdést is megszólítsuk, például, hogy higgyenek magukban, képesek legyenek másokat vezetni, bízzanak magukban. Ezek olyan kulcskvalifikációk, amelyek az ifjúsági munka keretén belül jobban kialakíthatóak. De persze, jobban össze kell a programokat kapcsolni az oktatás és képzés programjaival is. Azután igaza van abban is, hogy nem csak piaci, tő, piaci tényezőként kell a fiatalokra nézni. Ami pedig az első észreveteleket illeti, melyekről Becker képviselő beszélt, köszönöm a felvetést, és biztosíthatom önt, hogy a minőségi keretek során nagyon fontos, hogy elismerjük, hogy nagyon jó gyakorlati tapasztalatokat szereztek egyes tagállamok, például a duális szakképzés területén. Az a célunk tehát, hogy ezeket a modelleket megismertessük az emberekkel más országokban, és ne csak összegyűjtsük a lehetséges megoldásokat és modelleket, hanem más tagállamokban is alkalmazzuk őket, így terjesztve el a legjobb gyakorlatokat. Nem arról van szó, hogy egy normát kötelezően elírnánk valakinek, hanem sokkal inkább körülnézünk az Európai Unió országaiban, és azt mondjuk, hogy igenis vannak jobb, legjobb gyakorlatok, ezekből kell kialakítani a minőségi keretet. Többen beszéltek, persze az elnökasszony is, és mások is beszéltek a költségvetésről. Persze, <clears throat> mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szociális Európa ö, szempontja érvényesüljön, és az állampolgárok is értsék a e célfontosságát. Egyetértek tehát sok képviselő felvetésével. Dublinban is illetve a biztosokkal való tárgyalások során is nagy mélyreható vitát folytattunk a szociális, oktatási és a gazdasági kérdések összefüggéséről. Nagyon fontos tehát, hogy meglássuk ennek a fontosságát, és lássuk azt, hogy milyen új lehetőségek rejlenek e kérdések összekapcsolásában. Lokegárd képviselő pedig az emberi tőke fontosságáról beszélt. Arról beszélt, hogy ne csak a régi prioritásokat hangsúlyozzuk, hanem mindig figyeljünk a változó időkre, és ehhez igazítsuk a prioritásainkat is. Nos, hát az írelnökség ezt teljes egészében egyetért ezzel a célkitűzéssel, és gyakran elmondtuk, hogy egy olyan társadalom kialakításához akarunk hozzájárulni, amelyben gyerekeink is jól élhetnek, jól, jól lehet kereskedni, dolgozni, vállalkozni, tanulni, és megöregedni is méltó módon lehet ebben a társadalomban. Valóban ezek a célok, amelyek szemünk előtt lebegnek. Kelly, képviselő, köszönöm a megjegyzéseit, Sean Ugye az ifjúsági garancia fontosságáról beszéltél, és <clears throat> ezt minnyáján tudjuk, hogy milyen fontos. John Burton miniszter kollégám egy másik szakbizottságban éppen ma erről beszélt, erről a fontos garanciáról beszélt, és azt mondta, hogy az egyik prioritásunk éppen az, hogy előre haladjunk az ifjúsági garancia ügyében. Az EBSCO tanácsülésen azon dolgozunk, azon leszünk, hogy a tanácsban összegyűlt 27 tagállam ezt az ügyet előbbre vigye. Schmidt képviselő a fiatalokkal való párbeszéd fontosságát hangsúlyozta. Párbeszédben vagyunk már most is a fiatalokkal, de tervezzük ezt folytatni is. Valóban ez a párbeszéd zajlik, már az elmúlt hónapokban is zajlott, az egyes tagállamokban már az elmúlt években is bevonták a fiatalokat a konzultáció mechanizmusába, a párbeszédben, és ennek a csúcs eseménye lesz a márciusi Dublini konferencia. De ugyanakkor ettől függetlenül nagyon sok kezdeményezés van sok tagállamban, arra vonatkozolok, hogy meghallgassuk a fiatalok véleményét, vagy azok két, akik eh, ifjúsági munkaprogram, akik olyan programokban vesznek részt, melyekre kiterjed az ifjúsági munka, vagy akik szakképzésben vesznek részt. Egész egyszerűen valóban a hétköznapi, mindennapi valóságra vagyunk kíváncsiak, és a fiatalok becsatolása és információja felhasználásra kerül a programok és a szakpolitikák kialakításában. és ezt mindezt figyelembe veszük. Köszönöm szépen, Kenan úr, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, asszony. Egy-két központi kérdésre szeretnék visszatérni, mely a legtöbb felszólalásból kihallható volt. Az egyik legszorongatóbb ügy úgy tűnik, hogy a költségvetés kérdése volt. Nos, Írószág támogatja azt a költségvetést, amely a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést állítja figyelme homlok terében. Biztosítani szeretnénk, hogy az emberek megfelelő képzettséggel, oktatással, végzettséggel rendelkezzenek, hogy elvállalhassák ezeket a munkákat. Írország konstruktív szerepet játszik ebben, és segíti majd az EU intézményeket és a tagállami partnereket, hogy elérjük ezt a célt. Van Rompuy elnök beszélt a lehetséges konvergenciáról, a februári eh, európai csúcson, mondta Van Rompuy, kialakulhat a több éves pénzügyi keret sarokszámairól egy megállapodás, de hát ezt én nem akarom megelőlegezni. Minden esetre valóban ez egy olyan eszköz, amelyel segíthetjük a fiatalok munkáját, munkához találást. Trüppel asszony arról beszélt, hogy eh, már új módszereket is alkalmazzunk a fiatalok megszólításában. Változik módosul, megújul a világ körülöttünk. És bizony néha olyan benyomásunk van, mint hogyha az oktatási rendszer nem venné fel ezt a tempót. 2025-re az akkor meglévő szakmák 50%-a 2025-ben ma még nem is létezik. Éppen ezért fontos, hogy az oktatás felvegye a technológiai változás tempóját, és ennek megfeleljem. Nenerab a képviselő pedig nem csak a lexikális tudás kérdésének fontosságát vetette fel, hanem a kulcskvalifikációk fontosságát is. Valóban biztosítanunk kell, hogy a fiatalok legyenek kreatívak, képesek legyenek csapatban, csapatban, csoportban dolgozni, képesek legyenek egy csoportot vezetni is, és egy olyan oktatási környezetet kell teremtenünk, amely a kreativitást támogatja. Írországban van egy ilyen öm, reform folyamat, amely a magolás helyett a hatodik, hetedik osztálytól kezdve sokkal inkább a kreatív tanulásra fekteti a hangsúlyt, és igyekszik nem kiírtani a gyermekekből a tanulás szeretetét az egyetemek osztályozásának kérdése, hiszen ez is egy kérdés volt, melyet felvetettek. Nos, én sokat utazom a világban, és biztatom a nemzetközi diákokat, hogy jöjjenek és tanuljanak Írországban, az ír egyetemeken. Gyakran felvetik az egyetemek besorolásának kérdését, és bizony azon gondolkozom, hogy mennyire igazságos, mennyire tisztességes ez a besorolási rendszer. Hiszen a egyetemek outputjának nagyon kevés szempontjait veszik figyelembe, mondjuk azt nem vitat, nézik meg, hogy a nehéz hátrányos szociális helyzetű embereket mennyire vonják be az egyetemi oktatásba, mennyire inkluzív az oktatás. Én azt gondolom, hogy mi joggal értékeljük a mi egyetemeinket, és én nagyon is nagyra értékelem az egyetemek tevékenységét, színvonalát Írországban. A korai iskolai lemorzsolódás ördögi körét át kell törni, mondta a rabató asszony. Valóban, ez egy sok oldallal, sok tulajdonsággal rendelkező és nagyon bonyolult kihívás. Biztosítani kell, hogy se a hogy írni, olvasni, számolni, gondolkodni minden fiatal tudjon, megfelelő képességekkel rendelkezzen, és a korai intervenciós mechanizmusokat is ki kell alakítani, meg kell állapítanunk, hogy kik vannak veszélyben, kik azok, akik egy-két év múlva lehet, hogy lemarzsolódhatnak, és megelőző intézkedéseket kell foganatosítani. Kelly képviselő az élethosszig való tanulásról és a tanárok képzéséről beszélt. Nos, itt a, a profi tanárképzők szerepét Eh, kell kihangsúlyozni, és egyetértek azzal, hogy nagyon gyorsan változik az oktatási környezet, ezért biztosítani kell, hogy a tanárokat is folyamatosan képezzük, tovább képezzük, hogy megválaszolhassák a világban rejlő kihívásokat. Februári konferen- konferenciákon a tanács idevágó eh, szakpolitikai kooperációról szóló következtetéseit próbáljuk valósággá tenni, el nagy előrelépéseket válunk, várunk ettől. Kámer Évert, jól mondom ki a nevét, Komorvolt képviselő asszony pedig az ifjúsági munkanélküliségről beszélt. Nos, az élethosszig való tanulásról egy valamit szeretnék mondani. Főleg az ipar és a magánágazatban azt eh, gondolják sokat, hogy ez csak az állam feladata volna. Én pedig azt gondolom, hogy az ipar, a gazdaság, mint a tehetség és a szaktudás egyik felhasználója, maga is részt kell, hogy vegyen az emberek képzésében, továbbképzésében. Nem tekingethetnek kizárólag az államra, pénzügyileg is hozzá kell, hogy járuljanak a élethosszig való tanulás intézményeinek, programjainak fenntartásához, és például Írószágban meg is teszik. Másrészt pedig maguknak is biztosítaniuk kell a oktatást. Kamer Évert asszony, visszatérek arra, amit mondott. Valóban az élethosszig való tanulás nagyon fontos, és gyakran nem hisszük el, hogy mi mindenre képesek a fiatalok, hogyha megfelelő támogatást kapnak. Másfél évvel ezelőtt egy csodálatos példáját láttuk annak, volt egy fiatalember, James Walton, 17 éves Halkinból jött, aki egész egyszerűen nem találta meg. Aki azt látta, hogy az oktatás nem motiválja kellőképpen a fiatalokat a programozására. Ez a fiatalember úgy döntött, hogy egy kódíró klubot indít, másfél évvel ezelőtt volt ez, és ma már 150 ilyen kódíró klub működik nincs tagdíj, egész egyszerűen az IT ágazatból és az egyetemekről mentorok jönnek szombaton a saját munkaidőkön jükön kívül, és az egyik ilyen kódoló szakkör a Silicon Valley-ben, a Silicon völgyben nyílt meg, Ausztráliában, mi több Sean Kelly képviselő az elkövetkező hetekben, mint tudom, egy ilyen kódolók baráti köre rendezvényt lát vendégül itt az Európai Parlamentben. Mindezzel azt akarom mondani, hogy fontos, hogy megszólítsuk megfelelően a fiatalok igényeit. Köszönöm szépen. Ez idáig én nem jelentkeztem. Ám jelentéstevőként ezért két-három dolgot én is el szeretnék mondani. Kenen úr, elgondolkodhat, hogy egyetlen egyszer nem, nem említette a programot, csak a lifelong learningről beszélt, csak Fitzgerald asszony tette meg, de aztán egyszer vélt, kikocsantotta az én általam gondozott program nevét is. Na de hát nem hiúskodunk, nem akarok itt e, így érvelni. Én is úgy gondolom, komolyra fordítva most már tényleg a szót, úgy gondolom tehát, és ezt Kamerévert asszonynak is mondom, hogy világosan látni kell, hogy a programunk a formális és a nem formális oktatást kell, hogy támogassa. De figyelnünk kell arra, hogy a hosszú távú, a rége, ide, régen munkanélkülieket is megszólítsuk, de erre van egy külön program. Ne keverjük össze a programokat. Azt szeretném kérni önöktől, hogy a koreperben és a tanács különböző formációjában vessék ezt fel, hogy ez a program tényleg csak a munkanélkülieket szolgálja. Hogyha nem soroljuk fel a program leírásban a munkanélkülieket, akkor hiába. A kereskedelmi és iparkamaráknál folyamatosan uh, védekeznünk kell, mondván, hogy a Leonardo programban erre nincsen lehetőség. Nem, van erre lehetőség. Az oktatási programok végig, de utána valóban a szociális alapeszközeit kell lehívni. Az is világossá vált a beszélgetésből, az előadásaikból, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor az oktatásról és a képzésről beszélünk roppantul felbosszantottam magamat, hogy a bizottság azt mondta, hogy 2020-ra mondjuk a fiatalok 40%-a egyetemet kell, hogy végezzen. Ez értelmetlen. Nézzék meg, hogy Spanyolországban hányan vannak diplomások, akik munkanélküliek, már pedig évek óta. Sokkal fontosabb, hogy megfelelő képzéssel rendelkezzenek, vagy legalábbis egy ekvivalens, az egyetemi oktatá, egyetemi diplomával ekvivalens um, végzettséggel rendelkezzenek. Kedves barátaim, nem azért, mert Németországról kell mindig példát venni, de nálunk működik a rendszer. Miért nem lehetséges, kérdem én, hogy a duális rendszert mindenhol bevezessék? A kis vagy a közepes cégeket bevonjuk a szakiskolákkal, a szakközépiskolákkal, szakmunkásképzőkkel együtt dolgoznak, és a fiatalok náluk, a cégeknél gyakorlaton vannak, esetleg ott is folytathatják a munkájukat, vagy esetleg egyetemen tanulhatnak tovább, miért nem lehet ezt lekopírozni? Kérdezem, hogy melyik magasan képzett mérnök tudja a fűtésrendszert légteleníteni, ugye? vagy tudja lefed, letenni a linóleumot a padlóra. Ne rugaszkodjunk el, kedves képviselőtársaim, a valóságtól. A fiatalokat fiatalok számára lehetőséget kell biztosítani ott, ahol munkanélküliség van, és így kell őket kiképezni. Nem lehet mindig arról álmodozni, hogy a egy évfolyam 40%-a egyetemi diplomával rendelkezik. Mert Tehát rendelkezzem majd, nem bánom én, de hogyha elfeledkezem azokról, akik soha nem tudják majd elvégezni az egyetemet, és nem is kell elvégezniük, akkor nagy hibát követünk el. Hát elnézést, hogy én érzelem, dúsan beszélek, de valóban ez egy nagyon fontos kérdés. És hogyha megnézem, mi történik Portugáliában, vagy Spanyolországban, akkor azt mondhatom, hogy látványosan nem vették át a legjobb gyakorlatokat a más országokba, és nincsenek is náluk középvállalatok. Márpedig a középvállalatok nélkül nincs egészséges gazdaság. Szeretném tehát, hogy önök a tanácsban ezeket az ügyeket előbbre vinnék. Nem csak azért, mert ez Németországban bevált, hanem sokkal inkább azért, mert ez a gyakorlat segített abban, hogy a német gazdaság jól működjön. Aztán még van itt egy kérdés, a money question, a pénz kérdése. Tegnap, melynek névelője díj. Tegnap a Bundestagban Madame Merkel egy csodálatos beszédet tartott, Monsieur Hollande is egy csodálatos beszédet tartott, és mindketten az oktatásról és a képzésről beszéltek. Nem mondom, hogy órákig, de hosszan. A felszólalásuk egy harmadában biztos az oktatásról, képzésről beszéltek. Én pedig tapsoltam, mint a bolond. Többiek nem is tudtak, miért tapsolok, de hát én voltam a találkozó tapsonca, a többiek engem követtek, de valóban el kell mondaniuk, hogy a következő találsülésen <clears throat> ugye német, francia közös rendezvényen Oland és Merkel azt mondta, hogy több pénzt kell fordítani az oktatásra. Hivatkozzanak erre, higgyék el, hogy így volt, de átadom szívesen a felvételeket is. Tudhatják persze, hogy az oktatás és a kulturális költségvetésnek csak egy kis részé fölött rendelkezünk ez tényleg egy morzsája az egésznek, és hogyha ezt még most meg is csökkentjük, akkor aztán semmit nem változtatunk a költségvetés helyzetén. Ezért kérem önöket, hogy elődeikkel és utódaikkal közösen biztosítsák, hogy februárban az Európai Tanács bárhova is helyezi a többéves költségvetés keretszámait, ebben a bizottság által javasolt eh, kulturális és oktatási számokat megőrizzék. Ez reális, nem túlzó. Hiszen nem mi kapjuk meg ezt a pénzt, a fiatal generáció, a jövő generáció kaptam, kapja meg ezt a pénzt. Mélyen bízom az írekben, hogy józan paraszti észsel eh, következő hónap végére biztosítják, hogy eh, megőrizzük eh, az oktatás, a képzés, az ifjúsági munka költségvetését. Köszönöm a kettő miniszter résztvételét, részvételét. Köszönöm a kollégáknak a nagyszerű eszmecserét, és ezzel még egyszer lezárom az ülést. Thank you. with the lady of the Corepair. She, yes, she, was, yes. she, was, she was giving you the idea. Right? yes, I, I know. The... I thank very much the lady from the Corepair. Nagyon szépen köszönjük az ír Corepair képviselőt. Nagyon jó tanácsot adott. alle iren haben jetzt wohl den raum langsam verlassen. Az írek szép lassan kiúvakodnak a teremből, persze aki marad, a szeret, szeretettel látjuk. Tízes napirendi pont, EU költségvetés, és Lokegárt kollégái a szó parancsoljon. Indeed, Chairman, and uh, I won't prolong this session. Uh... Elnök asszony, rövid szeretnék lenni, legalábbis megpróbálom. De ez nem lesz probléma, mert e, idén nem nagyon vitatott ez a vitás, ez a kérdés. Úgy tűnik, hogy a költségvetésnek a minket illető részét, e, részével kapcsolatban nem igazán voltak problémák. Tulajdonképpen javult is a helyzet. Ezt szeretném röviden felvázolni. Gondolom, hogy önöknél ott van a dokumentum. Én öt pontot javasolnák. Még ebből három technikai jellegű, e, és csak néhány részletet szeretnék ismertetni, amelyek a jelentésnek, e, jelentésben is szerepeltek. Tehát arról beszélünk, hogy az Oktatási Audiovizuális Kulturális Végrehajtó Ügynökség, az EACEA helyzetét illetően javulások vannak a tevékenységek elkövet, elvégzésére a kedvezményezettek esetében, tehát átállírták a megállapodást, ezzel kapcsolatban is van javulás. Tehát a harmadik pont, hogy nyilvánvalóan a mögöttes tranzakciókat illetően láttuk, hogy hibák vannak, és a, az, ezeket igazoló dokumentumoknak a hiányáról van szó, és a jogosultsági, támogathatósági szabályokat illetően vannak gondok. A negyedik pont a nemzeti ügynökségeknek az irányítás és ellenőrzési rendszereiben végrehajtott javításokat üdvözöljük, és az ötödik pontban nagy örömünkre szolgál, hogy a kísérleti projektek, amelyek a határokon átnyúló tényfeltáró újságrás támogatására adott ösztöndiakkal kapcsolatos. Úgy tűnik, hogy 2010-re a bizottság meggondolta magát kedvező irányban, és most akkor megint csak folyik ez a program. Ennek kiegészítéséként Annyit szeretnék mondani, hogy most olvasom a média szabadság és pluralizmus magas szintű munkaprogramjának az anyagát, amelyben 30 ajánlás van, és a 14-es számú pontosan erre utal, hogy támogatni kell a finanszírozást, és, és új támogatási módokat kell találni a tényfeltáró újságírás számára tehát ez a magas szintű csoport számára is fontos, épp ezért jelentős, hogy mi is gondoltunk erre, és ez a projekt még mindig így él. Ez volt az öt pont, amelyre utalni szerettem volna, és ennyit szerettem volna mondani. Okay, Mr. Kelly? Yes, uh, I'm speaking here on behalf of... Köszönöm szépen. Bennett úr nevében szólok hozzá. Nem tudott itt lenni. A délelőtti szerencsejátékokkal foglalkozó ügyvekben, és most sem. Most akkor Szökegárd, Lokegárd úrnak a jelentésével kapcsolatban hangsúlyozzuk, hogy támogatjuk a jelentéstevő jelentését, és szeretnénk megköszönni neki a munkáját. Megelégedésünkre szolgál, hogy nem láttak nagyobb hibákat a 2011-es programban, és e, üdvözöljük az egyszerűsített eljárásokat, administratív eljárásokat. A régi eljárások ugyanis aggályokat okozott ismételni szeretnénk, hogy elegendő tájékoztatást kell az élethosszígtartó tanulásnak a kedvezményezettei számára. Végül pedig hangsúlyozni szeretnénk, hogy az EU-nak nagyobb részvételt szeretnénk biztosítani ugyanakkor az Európai Bizottság részéről is nagyobb részvételt szeretnénk látni, azért, hogy a kísérleti programokban és az előkészeti tevékenységekben eh, nagyobb szerepet játszhassunk, hiszen eh, akkor tudunk csak egy igazi sportprogramot elindítani 2014-ben. Nyilvánvalóan ezt a célkitűzést szoros együttműködéssel szeretnénk egy, egy, eh, elérni a bizottsággal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen maga Lokegárnak a munkát, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és valóban ez jó hír, hogy nincsenek nagyobb problémák, hiszen általában azt tapasztaljuk, hogy a végrehajtási ráta igen magas a programok esetében, ez az egyik érvünk, amellett, hogy a költségvetést emelni kell. Nem arról van szó, hogy nem állunk készen a kifizetésekre, pontosan fordítva, nagyobb a szükséglet, nagyobb az igény. Természetesen jó tudni, és nagyon fontos az, hogy működik a végrehajtás, nincsenek nagy csalások, vagy nagy rendszer szintű problémák. Egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni, ez pedig a határon átnyúló újságírás. Ezt támogatni kell, el kell ismerni, és ezt mindenképpen hangsúlyozni kívánom. Elnök. Valóban. Rengeteg kérvényt kell benyújtani, és azt reméljük, hogy ezt egyszerűsíteni lehet ezt a rendszert, hogyha inkább általános összegeket lehet előirányozni. Azok a hiányok, hibák, amelyeket itt felsorolnak, azzal magyarázhatóak, hogy az 5000 vagy esetleg 20 ezer eurós kedvezményezetteket eh, rettenetesen megterheli ez egyes eh, a dokumentáció. Ez nem csalás. A csalás 2 millió vagy 200 millió euró szinten zajlik, nem ezekben a PTR összegekkel. <clears throat> Úgy gondolom, tehát hogy ezt a javaslatot támogathatjuk, és én is köszönöm a ebbenek a munkáját. Most pedig a bizottság kap szót, kis kér szót, a, kér egyáltalán szót a bizottságtól, valaki tessék parancsoljon. Um, je m'appelle Martine Rossignol, je suis là. Mártir Rossignolnak hívnak, és az illetékes főigazgatóságot képviselem, amely igen elégedett az adott a jelenlegi szakbizottság támogatásával, a különböző kezdeményezésekkel, hogy a hiba százalékot csökkenteni lehessen, és azt hiszem, hogy most learatjuk a munka gyümölcsét, és nagyon fontos számunkra, hogy ezt hangsúlyozzuk. Tehát, ahogyan önök is elmondták, a programok végrehajtása megfelelő szintű, és fontos az, hogy megfelelően figyelemmel kövessük, illetve az is kiemelendő, hogy a felügyeletnek, illetve a kontrollnak jól kell működnie. Köszönöm. So, and then, uh, wann haben wir am 29. Január 29-én van a módosító benyújtók határideje. Ezzel pedig a 11-es napi rendi pontra térünk rá. A koordinátorok ülésén zajló eseményekkel egy kis problémánk van. A tanulmányok, amelyeket a mi megbízásunkból készítenek, kérdésében a következő ülésünkön beszél, tárgyalunk de nem elfogadható, hogy a tanulmányok elkészítői malmozzanak. Takula úr és Tavares képviselők egyszer hirtelen más elképzelésekkel rendelkeztek, mondván, hogy mit kell még, miről kell még tanulmányt írni. Nem ellenzem én ezt. De mindaz, amiről tájékoztattak bennünket, az idei napirendnek felel meg, az idei tervez, tervünknek felel meg a titkárság és azon intézmény, aki a tanulmányokat készíti, megtárgyalt erről, és általában erre csak rábódintunk. Tehát azt szeretném kérni önöktől, tisztelettel és nyomatékkal, hogy hogy adjak megbízást a tanulmány készítőinek, hogy kezdjék el a tanulmányok írását, és amint az egyik tanulmányt befejezték, Foglalkozónak Tavares és Takula kollégák eh, új javaslatával. És így akkor dolgozhatnak, nem kell malmozniuk. Érthetően fogalmaztam, vagy túl bonyolultan? Kérem mondja, hogy milyen tanulmányokat készít eh, De azért mindenki megkapta ezt, de talán nem, rob, hogyha, nem rossz, hogyha halljuk is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, az egyik a bizottság munkaprogramjával foglalkozik, és az európai felsőoktatás nemzetközi tételével foglalkozik, aztán a felsőoktatás hatékonyságával, illetve a Connected TV kérdésével, illetve az Európai Unió nyelvi sokszínűségével, a történelmi emlékezettel, aztán a kommunikáció Európa és az állampolgárok között, illetve a tanárok képzése Európában Európáért. Hát- just a short remark. I have, uh, I don't know uh, Egy gyors észrevétel. Nem tudom, hogy az én felvetésemre utalt. Tegnap ugye talán Tavares kollega vetette fel, amit én is felvetettem ezt. Jelesül, és tehát Mondja meg, miről van szó, mondja az elnök. Persze, megmondom. Egy nagyon fontos vita zajlik Skandináviában, de nem csak ott, hanem a tagállamokban is. A könyvpiac jövőjéről. És igyekeztem rájönni, hogy szerepel ez a kérdés a szakbizottság rendjén, illetve készült-e erről tanulmány, mert pedig ez egy nagyon fontos kérdés. Az egész könyv ágazat jövőjéről van itt szó, melyet veszélyeztet a liberalizáció. Ezért javaslom, hogy egy gyors tanulmányt készítsünk el arról, készítessünk el arról, hogy a különböző tagállamok hogyan kezelik ezt a helyzetet, hogyan válaszolnak erre a kihívásra. Tényekre van szükségünk, hogy jól tudjunk érvelni. Nem kell egy nagy tanulmányt készítene, egy kis tanulmány elég lesz. Elnézést, Doris, lehet, hogy egy kis félreértésen nyugszik ez a dolog, vagy én nem látom jól a helyzetet. Hiszen amikor a koordinátorok ülésén beszéltünk, akkor a koordinátorok ugye arra tettek javaslatot, hogy mely tanulmányokat szeretnék elfogadtatni. Az én frakcióm és a liberálisok is megtették a javaslataikat. De Ugye létrejött a félreértés, hiszen vannak tanulmányok, melyek már készülnek, már pedig a mi elképzelésünk az volt, hogy a tanulmányokat be szeretnénk mutatni. Tehát most egy kicsit kényes helyzetben vagyunk. Rendben van, mondja az elnök. Megírjuk az összes koordinátornak a levelünket. Én úgy gondolom, hogy önök végezzék a munkájukat, az éves programunk hoz kapcsolódó tanulmányokat készítsék el, és amint elkészültek egy tanulmányjal, egy olyan tanulmányt készítenek majd el, amelyre most tesznek majd javaslatot. A könyv ár ö, maximalizálása egy nagyon érzékeny kérdés. Lehet, hogy Lokegárt kollega fel akarja ezt adni, de hát ez az Ekon szakbizottság területéhez tartozik, nem hozzánk tartozik. Az a kérdés, hogy fix-e a könyvek ára, vagy pedig liberalizált-e a könyvpiac. Tehát ennek csak közvetett kultúra relevanciája van. Csak kiegészítőleg tenném hozzá, hogy ennek a, ezen szakpolitikáknak a kulturális sokszínűség kérdésére komoly kihatása van. Ezt mondják tehát a könyvkereskedők, a könyvkiadók, és azzal érvelnek, nem tudom, hogy ez igaz-e, de azzal érvelnek, hogy kevesebb könyv fog megjelenni ezen liberalizáció okán, és hát ezzel, e, éppen ez ellen küzdünk, és a kulturális sokszínűség megőrzése mellett küzdünk. Igen. Hát én hosszú ideje vagyok európai parlamenti képviselő, és tudom, hogy e kérdésről egy jelentés szólt, amelyben a német Buchpreis Bindung rendszerét, tehát azt, hogy a német könyv árak képzése nem liberalizált, hanem központosított, elfogadjuk, ennek ellenére nem lett, nem adtak ki kevesebb könyvet. De hát figyelj csak, itt ez egy statisztikai kérdés, amelyről szó van. Emellett nézek a szakértőre, a statisztikákról nyugodtan készítsenek egy jelentést. Jó, hát akkor ezt a kérdést is megoldottuk. A Tavares kollega által felvetett probléma, aki ugye a felső oktatással kapcsolatban vetett fel valamit, kérte, hogy készüljön egy tanulmány, Éppen ezért kérem, hogy a szakértő kollégák figyeljenek, figyeljenek ide egy pici, picinkét. Tavares kollega tehát a felsőoktatás, megváltozó egyetemek, vagy hogy is voltak? Nem, mondja Helga Trüppel, azt vetette fel tavaros kollega, hogy hogyan tudnak együttműködni a változó környezetben az egyetemek. Jó, jó, tehát a felsőoktatásban rejlő potenciálról volt szó. És önök nézek ismét a szakértőkre, ugye felsőoktatásról készítenek egy tanulmányt, nem? Igen, valóban az egyik tanulmány éppen az európai felsőoktatás nemzetközivé válásának kérdését boncolja. Ez egyébként a 2013-as bizottsági munkaprogram egyik eleme, és ezért úgy gondoltuk, hogy érdemes és hasznos volna ebben az irányban egy tanulmányt készíteni. És ez elég specifikus ez a kérdés ahhoz, hogy konkrétak legyünk, és igazi tartalomról beszéljünk a tanulmányban, ne csak általánosságokat pufogtassunk. Tehát a felsőoktatási rendszerről és az egyetemek helyzetéről. Azt javaslom, hogy Tavares kollega beszéljen önökkel, és ezt, akkor, ezt a témát talán egy kicsit kibővíthetnénk, nem? Közbeszólás nem halljuk. Helga Trüppel, igen, ez egy nagyon jó ötlet. Van itt valaki Tavares úr irodájából? El tudja ezt mondani neki? Kérem, akkor ezt mondja el neki. És ezzel ezt az egész tematikot átadjuk a Study Working People-nek, a szakértőknek. Még a szót? Hát csak nagyon röviden. Igen, van egy másik tanulmányra vonatkozó javaslatunk, ez pedig a, a kutatásfejlesztés és a felsőoktatás kapcsolata. És ez voltak éppen szintén ezzel a kérdéssel függ össze. Igen, igaza van, mondja az elnök. Minden, amit a felsőoktatás körében csinálunk, voltak éppen összefügg. Tehát próbálják megtudni, hogy mit szeretne tavaras kollega, és utána illeszék be abba a programba, amelyen már úgy is dolgoznak. Rendben van. Összekapcsoljuk ezt a kettőt. Nagyszerű, megoldottuk a problémát, a zöldek örvendeznek, a liberálisok nem kevésbé. Mi több, mindenki örvendezik. Ez egyebek alatt van-e valakinek felvetni valója? Nem, akkor a következő ülésünkre, február 20-21-ére